Buenos días, señoras y señores. Vamos a comenzar con la reunión de la Comisión de Peticiones. Hölgyeim és uraim, mindenkit szeretnék üdvözölni a bizottságunk mai ülésén. Foglalunk kérem mindenki helyet. akkor áttérünk az első napi rendi pontra. Ez a napirend megszavazása. Amennyiben nincsen problémájuk, nincsen megjegyzésük hozzá, akkor elfogadtuk a napirendet. Áttérünk a következő pontra, az elnök közleményei, ez a következő pont. Itt nincs közleménye az elnöknek, de van. Elnézést. Már megállapíthatták, hogy Mazzoni asszony ma nem elnökölhet, egy kicsit később jön, és a második alelnök asszony sincs jelen, ezért ért engem az a megtiszteltetés, hogy átvegyem ezt a funkciót az egyebek ponthoz. Van valakinek megjegyzése? Nincsen, akkor áttérünk az ötös pontra. Ez pedig az elnök közleményei a koordinátorok határozatairól. Ma koordinátori ülés volt, és számos döntést hoztunk. Ezeket a döntéseket most szeretném megosztani önökkel. Az első pont a 2011-es bizottság meghallgatása, tehát eh, nem a mai, hanem a legutóbbi koordinátori ülésen volt ez téma. A megbeszélés lényege a polgári, állampolgári jogok és a petíciós eljárás volt. Ma pedig egyhangúan úgy döntöttünk, hogy a koordinátorok következő ülésével foglalkozunk a témával, és hogy eh, akkor tartunk erről vitát. A koordinátorok ülésének második napi rendi pontja a nem petíció kérdése volt. Tudják, hogy néhány hete, sőt, mondhatnánk néhány hónap óta van vita erről. Így úgy döntöttünk, hogy a megfelelő hatóság válaszát megvárjuk. A két érintett főigazgatósággal vettük fel a kapcsolatot, és az illetékes főigazgatóságok valószínűleg értesítik majd a titkárságunkat. Tehát várunk a főigazgatóságok válaszára. Amennyiben megérkeznek a válaszok, foglalkozunk a témával a hármas pont, ez pedig a léte Kostas follow apja, Néhányan még gondolom emlékeznek erre, hogy mi is van. A koordinátorok ülésén a jogi szolgálat véleményét is megbeszéltük. A jogi szolgálat néhány nappal korábban beterjesztette ezt, azonban csupán angol nyelven. A fordítást már kezdeményeztük az összes hivatalos nyelvre, most pedig várjuk a különféle nyelvi verziókat. Ma még nem készültek el. Tehát ezt a témát a december első hetén tartandó koordinátori ülésre halasztjuk. Reméljük, hogy a fordítások addig elkészülnek. Viktor Gustinádosz az egyebek pontban utalt arra, hogy a decemberi ülésen eh, ne csak ezzel foglalkozzunk, hanem eh, a romániai sajtó helyzetével is. Azonban eh, ebben az összefüggésben más problémákról is szólhatunk. Ez pedig egy olyan ügy, amely decemberben kerül majd a koordinátorok elé. Husztinádó úr Ebben az összefüggésben eh, a kérvényezőket és a román hatóságok képviselőit is meghívja, hogy eh, jelen legyenek a megbeszélésen. Ennyit szerettem volna a koordinátorok ülésein született döntésekről hozni. Most eh, szeretném megkérdezni, hogy van-e valakinek kérdése az üléshez. Igen, Alkenasszony. Igen, igaza van. Remélem, hogy megbocsátja nekem. Igen, nem láttam csak a hátát. Igen, köszönöm, hogy emlékeztetett. A koordinátorok ülésén a legutóbbi Hauken vita is téma volt, és pedig kettő pontban. Az egyik témával már foglalkoztak a koordinátorok, a másik kérdés pedig Izrael kérdése volt, tehát Izrael helyzete. Illetve Izrael Európai Unióhoz fűződő viszonya. Ezzel is foglalkozunk a koordinátorok ülésén. Elnézést kérek, hogy ezt most nem vettem észre azonnal. Áttérünk a következő napi rendi pontra, és Wallis asszonynak szeretném átadni a szót. és pedig egy olyan pontról beszél, amely bizony köszönöm szépen, elnök úr, és Hafner úrnak adnám át a szót. Ebben az esetben Hafner úr kap szót. Igen, köszönöm, elnök úr. Jó reggelt kívánok, kedves kollégák! Diana Wallis és jó személyem. Nagyon keményen és koncentráltan működtünk együtt az elmúlt hónapokban a jelentés elkészítése érdekében, és Gurmai Zita az AFKOR részéről, és Alan Lamassur működött még együtt velünk. Tehát ma szinte az összes pontban konszenzust értünk el, vannak még apróbb véleménykülönbségek, a PETI véleménye, illetve jelentéstervezetéről és az AFKO-ban a megvitatandó, ma megvitatandó anyagról. Tehát a mi célunk az, hogy egy közös pozíciónk legyen, amely az Európai Parlament egy jelentésében jelenik meg. Ezt az AFKO és a PETI ugyanakkor szeretné előterjeszteni. Remélem, hogy sikerül ez, és az utolsó döntésünk a Strasburgi decemberi plenárison születik majd meg. Ez előtt még meg kell vitatnunk a jelentéstervezetet, dön, és a következő ülésen döntünk. Tehát Diana Wallis és jó magam, arra kérem önöket, hogy amennyiben javaslataik vannak, módosításaik vannak, akkor közöljék velünk, hogy bevonhassuk azokat az elkövetkezendő ülésen születendő döntésig. Nagyon röviden vázolnám a leglényegesebb pontokat. Mindenek előtt szeretném elmondani, hogy nagyon fontos momentumról van szó a parlament számára, de a mi bizottságunk, a petíciós bizottság számára is, hiszen új eszközt szeretnénk bevezetni a európai polgárok számára, hogy az európai szinten is erősebb részvételt tanúsítsanak. Ez azt jelenti, hogy az európai polgárok közvetlenül a bizottsághoz fordulhatnak. Ez nem a közvetlen demokrácia eszköze, ez egy olyan eszköz, amely a részvételi demokrácia egyik eszköze, olyan eszköz, mely segítségével az állampolgárok közvetlenül javaslatokat nyújthatnak be. Ami tényleg elérhet, az az, hogyha jól működik, akkor párbeszédet kezdeményezhet az állampolgárok és az intézmények között. Amennyiben ez a diskurzus tényleg létrejön, közös Európát alakíthatunk, tehát az állampolgárok Európáját, hiszen meghallgathatjuk őket, amennyiben javaslataik vannak, és ezeket a bizottság pedig meghallgathatja a bizottság az egyetlen szerv, amely törvényeket kezdeményezhet, jogszabályokat. Nagyon fontos az, hogy így a joganyag a párbeszéd létrehozására koncentráljon. A állampolgárok élhetnek, az eszközzel viszont nem kötelező. Tehát itt vannak olyan, in, vannak olyan intézkedések, hogy a hatóságoknak, az európai szerveknek meg kell hallgatni az állampolgárokat. A legnagyobb hiba, amely megszülethet, az az, hogy létrehozunk egy új eszközt, elmondjuk az embereknek, hogy most tehetnek javaslatokat, és utána pedig az a benyomásuk támad, hogy igazából senki sem érdekel az, amit ők akarnak. A legfontosabb dolog a mi számunkra az, hogy a idén márciusban megszületett bizottsági javaslatot továbbfejlesszük, és hogy állampolgár barátabbá, kevésbé bürokratikussá tegyük. Úgy szerettük volna alakítani, hogy ténylegesen működhessen, és ténylegesen párbeszédet hoz létre. Nagyon fontos a regisztráció és a javaslatok fogadhatósága. Tehát itt eh, három lépést tervezünk be. A bizottság megkapja a polgári kezdeményezést, és a bizottság dolga, hogy eh, iktassa vagy ne iktassa, a következő lépés az az, hogy 300 ezer aláírás után a bizottság javaslatot tesz, hogy jogilag elfogadható-e a javaslat. Végezetül pedig a bizottság dönt arról, hogy eh, lépe vagy nem. Véleményünk szerint ez túl sok, túl bürokratikus, tehát főleg, hogyha 300 ezer aláírás van, egy folyamatos aláírás gyűjtés van, egy folyamatos kampány van, akkor véleményünk szerint két lehetséges út van. Tehát a bizottságnak rögtön a kezdetekben meg kell vizsgálni, hogy az Európai Unió jogszabályai alapján a bizottság tehet-e jogalkotási javaslatot a témában, az Európai Unió értékeit tükrözi a javaslat, mint ahogy a szerződés második cikke ezt megfogalmazza, amennyiben igen, tehát európailag agálymentes a javaslat, akkor 300 ezer aláírást lehet gyűjteni. De szerintem nem lenne az jó, hogyha a bizottság naponta több száz polgári kezdeményezést kapna. Egy elsődleges akadályt szeretnénk beépíteni, amely az, hogy a polgári kezdeményezést mondjuk kapja meg egy szervezőbizottság, vagy egy kezdeményezőbizottság, tehát amelynek tagjai hét ország, hét tagállam képviselői. Így már alapvita van ők legyenek olyan helyzetben, hogy eh, meg tudják szervezni az aláírás gyűjtést. Ez pedig eh, komolyjá teszi az ügyet, és eh, ez után jöhet a 300 ezres második akadály. Amennyiben az a kérdés, hogy kinek van joga engedélyezni, aláírni, akkor mi azt mondjuk, hogy ez ne függjön össze egy európai parlamenti szavazattal. Itt nem kötelező érvényű döntésről van szó, hanem egyszerűen a fiataloknak szeretnénk eh, például megnyitni azt a lehetőséget, hogy bárki benyújthat egy kezdeményezést, egy javaslatot. Tehát nincsen korhatár. A polgári kezdeményezésben pedig a 16 éves korhatárt javasoljuk, hogy a fiataloknak is meglegyen a lehetősége. A tagállamok számát, illetően a tagállamok egy ötödéből indulnánk ki, ezt javasolnánk, ha felmerül az a kérdés, hogy hogyan hitelesítsük az aláírásokat, akkor azt javasoljuk, hogy ez ne úgy zajoljon, hogy minden egyes aláíró személyes adatait megvizsgáljuk, hiszen ez problematikus lenne, hanem szúró próbaként ellenőriznénk bizonyos polgárok adatait, hogy joguk volt-e egyáltalán aláírást adni. Így akkor kiszűrhetjük a megkettőzött neveket, aláírásokat. De egy nagyon fontos dolgot szeretnék még említeni, nem említettem az összes pontot, de Diana Wallis és Gurmai Zita is jelen van, az AFKO részéről jelentéstevő Alan Lamassurral együtt. Nagyon szorosan együtt működtünk, és folytathatjuk is utána a megbeszélést. Tehát az utolsó nagyon lényeges pont, hogy mi történik akkor, hogyha például egy millió aláírás gyűlt össze, akkor ez után kötelező jogi lépéseket kell kezdeményezni. Tehát azt nem lehet megtenni, hogy egymillió aláírás után írunk egy levelet az embereknek, hogy köszönjük a javaslatot, nem foglalkozunk vele. Ezt az óriási munkát nem lehet visszautasítani. Tehát, hogyha egy millióan aláírnak valamit, az intézményeknek reagálni kell. Legalább egy meghallgatást kell szervezni. A bizottságnak meg kellene hívni az emberek képviselőit, és meg kell hallgatni, hogy mit javasolnak. Ez egy nagyon lényeges pont számunkra, hiszen a civil társadalom mindig azt kérdezi tőlünk, hogy mi történik akkor, hogyha aláírást gyűjtenek. A bizottság nyitott, ebben a tekintetben mi meg világos jogszabályt szeretnénk. Ez pedig azt jelenti, hogy ebben az esetben legyen kötelező meghallgatás. Most köszönöm, és nézünk elébe a vitának, és várjuk gondolataikat. Nagyon szépen köszönöm, Hefner úr. Nem tudom, hogy Wallis asszony szeretne felszólalni, vagy egy kicsit később, amennyiben igen, akkor most lehetősége van. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék visszatérni arra, amit Hefner úr mondott, a jó együttműködésről, Kiváló volt az együttműködés a négy előadó között. Nagyon közel kerültünk egymáshoz a megközelítésünkben. Az anyag a bizottság előtt fekszik. Egy kicsit eltér a miénk az AFKO dokumentumától, azonban néhány nagyon fontos tekintetben, amelyeket aláhúznék, azonos. Az első bizottságunk petíciókkal foglalkozott, és igazából szerintem nincs szükség az alacsonyabb korhatárnak. Szerintem vonjuk be a fiatalabbakat, motiváljuk őket, hogy részt vegyenek az Európai Unió demokratikus életében, és mi ezt szeretnénk szorgalmazni a kezdeményezési joggal. Tehát nincs szavazati jog, aláírási jogról van szó, és ez teljesen más, mint a szavazati jog. És nem lenne sok értelme, hogy ne vonnánk be a fiatalabbakat ebbe a folyamatba. Szerintem megfelelő lenne a bizottságunk hagyományai, történelmünk alapján, hogy eh, alkalmazzuk ezt a motivációs elvet. Egy másik fontos szempont bizottságunk számunkra és erről már szó volt, hogy mi történik aztán. Tehát mi történik, hogyha van egy sikeres kezdeményezés? Hiszen eh, az eljárásban mindenek előtt átláthatóságra van szükségünk, tehát, hogy aki sikeresen összegyűjtött mondjuk egy millió aláírást, kapjon egy meghallgatást, amennyiben eh, megfelelően történt az aláírásgyűjtés. Nagyon sokan úgy érezzük, és főleg úgy gondolom, hogy ez a bizottság érzi, hogy a bizottságnak legyen lehetősége, hogy reagáljon. Főleg az első fokon érdemelnek meg a polgárok valamit a bizottságtól, hiszen a bizottság az elsődleges címzett. És nincsen sok értelme hogy a parlamentet ne vonnánk be. Például meghallgatások megszervezésébe, legyenek ezek akár a bizottsággal együtt. De hát mindig legyen meg ez a lehetőségünk. És szerintem megbocsáthatatlan lenne, hogyha bizottságunk hagyományai alapján ne állna ennek az élére. Ez egy másik terület, amelyen egy kicsit eltérünk az afkós kollégáinktól. Azonban eh, szerintem eh, mégiscsak összetalálkozhatnak itt az elképzeléseink a közeljövőben, hiszen eh, célunk az, hogy a lehető legtöbbet hozzunk ki abból a fáradozásból, amit egy aláírás gyűjtés jelent. Ezen kívül a állampolgári kezdeményezésre adott válasz is fontos, és ez is a parlament lehetőségeit veszi figyelembe. Amennyiben például van egy jogalkotási határozat, jogalkotási állásfoglalás. Nos, ezeket a pontokat még tovább kell tárgyalnunk, de bizakodó vagyok hogy ezt elérhetjük. És őszintén várom a kollégáim megjegyzéseit, hozzászólásait, módosításait, hogy teljes mandátumot kaphassunk. Hiszen négy előadó foglalkozik az ügyjel, fog, ittatni fogjuk a munkát. És mivel az a vágyunk, hogy megállapodjunk az év végéig. A decemberi plenárison szeretnénk egy végszavazást tartani. Azonban ne az legyen a célunk, hogy valamit létrehozzunk, amely nem használ az európai polgároknak. Tehát konkrét eredményeket szeretnénk. Nagyon szépen köszönöm, Wallis asszony. És most folytatjuk a munkát, és átadom a bizottságnak és a tanács elnökségének, és nem tudom, hogy Gurmai Zita az AFKO részéről szeretne hozzászólni. Ő egy másik bizottságban szavaz, amennyiben egyetért, és hogyha nincsen problémája a többieknek, akkor Gurmai Zita kap szót. Kedves kollégák, nagy megtiszteltetés, hogy itt lehetek. Minnyáján tudjuk, hogy az új európai polgári kezdeményezés minden európai vitában jelen volt a Lisszaboni szerződés utáni időben. Nagyon lényeges volt, hogy két bizottsága a petíciós és a miénk foglalkozott vele köszönetem a titkárságnak és mindenkinek, aki együttműködött a ebben a tekintetben. Magas konszenzust sikerült elérnünk, és most szeretnék élni a lehetőséggel, hogy megköszönjem a bizottság kiváló hozzájárulását, hiszen nagyon jó alapon már Sefcsovics biztosnak is szeretném megköszönni kezdeményezését. Nem felejthetjük el, hogy Olivier Chastel, aki a belga elnökség részéről felelős, nagyon komolyan vette a munkát, és a spanyol, belga, magyar elnökség pedig eh, bebizonyíthatja, hogy mennyire fontos ez a kezdeményezés. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy a spanyol elnökség alatt is eh, kimutathattuk, hogy mennyire nagyra becsüljük a munkáikat. Legutóbb az európaiak 42%-a járult az urnákhoz az európai parlamenti választásoknál ezeknek az embereknek szeretnénk útmutatást mutatni, hogy hogyan vehetnek intenzívebben részt Európa alakításában. Hiszen egy demokratikus eszközünk van. A vita alatt kiderült, hogy megértettük, hogy el kell ezeken a dolgokon gondolkozni. De mi történik a gyakorlatban? nyilvánvaló az, hogy három év után felül kell vizsgálni a jogszabályt. És nézzük meg a többi szempontot, tehát ki foglalkozzon a nyilvános meghallgatásokkal. Ezek a kérdések mind nagyon fontosak. A Lisszaboni Szerződés 11 per 4-es pontjában olvashatunk erről, és éppen ezért nagyon nagy felelősség az európai felelősség viselők számára, hogy mit kezdenek ezzel a kezdeményezéssel. Van néhány közös célunk, és ez pedig nem az, hogy kötelezettségeket rójunk a szervezőkre. A szervező bizottságnak az lenne a feladata, hogy európai témákkal foglalkozzanak a polgárok, hiszen hét országból hét tag szerintem jó ötlet lenne. Magyarország egy közepes ország, számunkra nagyon lényeges az, hogy minél hamarabb meglegyen a magyar és a többi nyelvi verzió is. Hiszen itt kiváló vitát folytatunk erről is. Ami lényeges az az, hogy garantáljuk azt, hogy a jogalkotás az európai adatvédelmi szabályokkal egybevágjon. Hiszen a elfogadhatósági vizsgálatról beszéltünk, tehát itt van például 300 ezer aláírás, és akkor ezután azt mondaná valaki, hogy á, mégse felel meg valamilyen szabálynak. Tehát ezt előtte kell megvizsgálni. Remélhetőleg jó megoldás születik erre a problémára is. És hogy a meghallgatás is megfelelő legyen. És a fantasztikus uh, Garcini bizottság és Alan Lamassur munkáját is szeretném megköszönni. Nagyon jó munkát végeztünk, és uh, külön megköszönöm Diana-nak, Zserárnak a munkát. Be tudtuk bizonyítani, hogy képesek vagyunk együtt gondolkodni. Van egyfajta kötelezettségünk, valamit be kell mutatnunk az évfordulón. Mutassunk be semmi sem biztos, de az biztos, hogy nagyon jó konszenzusos munkára van szükségünk, és ezt pedig eddig is sikerült bebizonyítani. Nagyon szépen köszönöm Gurmai Zitának ezeket a nagyon érdekes gondolatokat, mindig nagyon érdekes gondolataink vannak. Most pedig a bizottság irányába fordulok Terneidó úr felé. Yeah, thank you very much, Mr. Chairman. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Mindenek előtt szeretném az előadóknak megköszönni a Peti és az AFKO előadóinak a kiváló munkát. Úgy gondolom, hogy az egyik legbefogadóbb munka volt, amiben részt vettem. Nagyon jó volt az együttműködés a három európai szerv között. Nagyon pozitívan és optimistán állunk hozzá. És reméljük, hogy első olvasatos megállapodás születik konszenzusos alapon. Már különféle meghallgatásokon, különféle megbeszéléseken tudjuk, hogy miről is van szó. Én itt most öt pontról szólnék, amely esetleg nehézségeket tartalmazhat számukra. De azt is elmondanám, Egyedeileg nagyon sok pozitív dolog is történt, és itt eh, az elfogadhatósági vizsgálat eh, és a szöveg kiegyensúlyozottságával függ ez össze. Tehát, hogy mit, hogyan vizsgálunk meg a kezdeményezések elején. És akkor kiküszöbölhetjük azt, hogy 300 aláírás után sor kerül mondjuk egy elutasításra. Most, nem tudom, a kérdések. Az első a nyilvános meghallgatás. Két dolog fontos itt. Az egyik az, hogy itt többről legyen szó, mint levélváltásról. A bizottság azt akarja, hogy találkozzon a szervezőkkel, szeretné meghallgatni őket. Ez egy olyan dolog, amit világosan szabályozni lehet. A második dolog pedig a nyilvános meghallgatás. Ez egy másik kérdés. Meg vagyunk győződve arról, hogy a bizottság és bizonyos mértékig én is úgy gondoltam, hogy Wallis asszony is, mintha erre célzott volna. Tehát a bizottság a címzett, és a nyilvános meghallgatáson a bizottság szerintem nem feltétlenül semleges, és éppen ezért itt az Európai Parlament vegye át a kezdeményezést. Itt a PETI bizottságra, vagy egy másik bizottságra gondoltam. Tehát a nyilvános meghallgatás szervezése vélemény szerint a parlamentnél van jobb helyen. Természetesen a bizottság is foglalkozik, együttműködik, eljön a meghallgatásra, és az biztos, hogy a bizottság megfelelő szinten képviselteti majd magát a meghallgatáson. A második megjegyzésem. És itt egy kis diszkrepancia van az AFKO és a PETI jelentése között. Létezik egy párhuzam, a 46-os módosítás reagál erre. Hiszen itt a polgári kezdeményezés és az európai parlament 225-ös állásfoglalására utalok. Tehát itt van egy eh, párhuzam, azonban a két eljárás között a szerződés nem von párhuzamot. A bizottságtól azt várják el, hogy eh, pozitívan reagáljon az Európai Parlament állásfoglalására. Ez pedig más a polgári kezdeményezés esetében de szerintem ne menjünk túl messzire a párhuzamokkal a két eljárás között. Tehát nekünk eh, itt a nyelvi megfogalmazással van gondunk. A második megjegyzésen, a harmadik megjegyzésen pedig a helpdeskre vonatkozik. Nyilvánvaló az, hogy a bizottság eh, a polgári kezdeményezéseket eh, alaposan megvizsgálja, a szervezőknek iránymutatást ad, segítséget, párbeszédbe van velük. Azonban eh, szerintem eh, formális eh, cikket erről nem kell megszövegezni. Tehát a bizottság természetesen ezt megfelelő módon fogja kezelni. Tehát lesz helpdesk, lesz formális párbeszéd a kezdeményezőkkel. A negyedik pontom a nyelvre vonatkozik. Ez pedig egy nehéz téma. Szerintem egy kicsit egyszerűsíteni kellene. A bizottság álláspontja az volt, hogy legyen egyszerű a dolog. És amennyiben iktatunk egy kezdeményezést, akkor egy nyelven történjen ez meg. Természetesen a bizottság az összes vizsgálatot elvégzi. Tehát, hogy az európai értékek alapján áll a kezdeményezés, elfogadható, és a bizottság nagyon gyorsan iktatja és tudomásul veszi a kezdeményezést. Ezután a szervezők más nyelven is, más fordításokat is benyújthatnak, míg a bizottság ezt megvizsgálja, ezt, ezt könnyen, ez egy ilyen light vizsgálat lesz, de nem hinném, hogy a szervezők az összes általuk kívánt nyelven beegyeztethetik a kezdeményezésüket, hiszen ez sokkal bonyolultabbá teszi a folyamatot. Elképzelhető, hogy jogi problémák is fellépnek, tehát a nyelvek közötti pontatlanságok is késlekedést okozhatnak. Az utolsó megjegyzésem egy félreértésre vonatkozik. Itt a technikai a műszaki technikai specifikációkra utalnék. Tehát, hogy ez milyen jogi aktus legyen, delegált jogi aktus, hiszen amennyiben online gyűjtjük az aláírásokat, akkor ez egyszerűsíteni a dolgokat. A bizottság a szükséges szoftvert is biztosíthatná, nem lenne kötelező, de biztosíthatná, de ami nagyon fontos, az az, hogy eh, az aláírás gyűjtés jogi feltételei legyenek benne, illetve benne is vannak a rendeletben, ez a 64-es. Tehát nem mi szeretnénk ezeket kifejleszteni, mi egyszerűen szeretnénk az embereknek technikailag segítséget nyújtani, hogy egy ilyen IT rendszer alapján dolgozzanak. Tehát ez nem lenne feltétlenül delegált jogi aktus, hiszen mi nem szeretnénk eh, itt eh, még valamit eh, hozzáadni. De szerintem, hogyha még van, amit tisztázni kell, akkor természetesen a bizottsághoz lehet fordulni. Természetesen előírhatnak itt technikai jellemzőket, de elképzelhető, hogy más technikai lehetőségekkel élnek, mint nálunk, és akkor ez nem tenni lehetővé a delegált jogi aktust, hiszen az kötelező érvényű, ez meg nem. Tehát eh, szerintem itt egy apró félreértés volt, de ezt sikerül tisztáznunk majd. Köszönöm szépen, hogy szót kaptam, és most pedig eh, várom a vitát. Terneiro. Y damos la palabra seguidamente a la Köszönöm szépen, Toledo úr, és akkor most az elnökségnek adom meg a szót. Öné a szó. Üdvözöljük. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. Uh, köszönöm, hogy szólhatok ebben a bizottságban. Ez a portfólió nagyon közel áll a belga elnökség szívéhez, mint bizonyára tudják. Úgyhogy örülünk, hogy bemutatták ezt a jelentéstervezetet, és ez jól halad előre, hogy elfogadható legyen ez a Lisszaboni szerződés hatályba lépésének első évfordulóján. Köszönöm a jelentés készítőinek a munkát és a nagyon jó együttműködést a találkozók során a bizottsággal, a tanácssal és a parlamenttel szintén jó volt az együttműködés és a vita folyik a módosítókról annak érdekében, hogy meglássuk, melyek azok a kompromisszumok, amelyek elérhetők. És nagyon remélem, hogy sikerül az önök aggodalmait is elhelyezni az anyagban, illetve megoldani az anyagban. És néhány érzékeny kérdés persze van, a tanács számára érzékeny, és itt kérjük majd megértésüket és a kompromisszumkészségüket. Meg is említek néhányat, ezek közül a az érzékeny témák közül. Egy fontos kérdés a tanács számára, mint bizonyára már érzékelték a tanács álláspontjában, az aláírások verifikációja, hitelesítése. A, és ez különbözik attól, ami az önök jelentés tervezetében szerepel, a tanács osztja azt a célt, hogy ez a az anyag legyen olyan egyszerű, amennyire csak lehet, és polgárközeli, de ugyanakkor hiteles és hatékony, amely megfelelően biztosítja a az információt is, és ezért fontos, hogy hitelesítsük az aláírásokat. A tervezetben a tagállamok feladata ez és a tagállamok tehát hitelesítik az aláírásokat, és minden tagállam azt az eszközt fogja használni, amely rendelkezésére áll a különböző jogi, administratív és technikai körülményeknek megfelelően. Ezen a ponton ebben az évben nagyon komoly vita volt a tanácsban és ebből kiderült, hogy ez a one size fits all, tehát egy megoldás mindenki számára nem létezik. Ilyen nincs. Úgyhogy figyelembe kell venni a különböző jogszabályalkotási hátteret a tagállamokban. Nem lehet új adminisztratív struktúrákat rákényszeríteni a tagállamokra, hiszen ezek nem léteznek ahhoz, hogy hitelesíteni tudják az aláírásokat. Nem kívánok most túl sok részletre kitérni ezzel kapcsolatban, de hát az egybegyűjtött információk alapján a tagállamokból, ott, ahol van központi népesség nyilvántartás, ott ez működik, de hát meg kell nézni, hogy több tagállamban melyek azok a nyilvántartások, amelyek erre alkalmasak. Aztán van, ahol van személyszám, van, ahol van személyi igazolvány szám, és van olyan ország, ahol egyik sem létezik. Éppen ezen oknál fogva a megoldás, a tanács verziója szerint a hármas mellékletben nagyon nehéz feladatot jelent. Úgyhogy ezt csak azért akartam elmondani, hogy lássák, hogy milyen aggodalmaink vannak a hitelesítéssel kapcsolatosan, és még két pontot említenék ahol szintén hasonló erőfeszítésekre van szükség a tagállamokban. Ez a minimális korhatár és a, végrehajtási, megvalósítási határidő. Az elnökség persze örömmel várja a további együttműködést a jelentés készítőivel, a bizottsággal, ezt a trialógus keretében, amely majd következik, és nagyon bízunk abban, hogy egy elfogadható eredmény fog születni, már mint mindenki számára elfogadható, és a polgárok számára is a lehető legjobb megoldást sikerül majd megtalálni. És ezt szerettem volna elmondani. Köszönöm a figyelmüket. Nagyon szépen köszönöm, és most pedig megadom a szót, illetve megkérdezem, hogy a kollégák közül kíván-e valaki szólni. De Cseva asszony elsőre. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a szót. Én szeretnék a jelentés készítőinek köszönetet mondani a végzett munkáért. Az elején azt mondanám el, hogy a polgári kezdeményezéssel kapcsolatban, hogy nagyon fontos tekintettel lenne arra, hogy itt a részvételi, a participatív demokráciáról van szó, és nagyon erősen biztosítani kell a hozzáférést, illetve a polgároknak lehetőséget kell adni arra, hogy európai szinten is megoldhassák problémájukat. Néhány kérdésről szólnék, a jelentés készítői és a bizottság is említették már ezt. Először is két dologra emlékeztetnék, két pontra, amelyek viszont még nem hangzottak el. A jelentés készítőinek köszönöm, hogy részben a mi módosítóinkat is figyelembe vették a LIBE bizottság által kidolgozott módosítókat, a számlálásnál, illetve az aláírók nemzetiségével kapcsolatosan lehetőséget kell adni, hogy harmadik országbeliek is aláírhassák a petíciót, de a nemzetiség és a lakóhely szerinti, illetve közötti választás lehetősége nem jelent meg a határidő, mennyi idő alatt kell az aláírásokat egybegyűjteni. A jelentés készítője tudja, hogy mi az én véleményem, én inkább a 12 hónap felé hajlanék, hogyha aktuális egy kezdeményezés egy olyan problémáról szól, amely közvetlenül akkor érinti a problémák, a polgárokat, akkor azt gondolom, hogy a 12 hónap elegendő, hogy az eláírásokat összegyűjtsük. Még két dolog, amelyet már a bizottság is felvetett először is a bizottság válaszát illetően, hogyha megvan az egymillió aláírás a kezdeményezéssel kapcsolatban, azt gondolom, hogy fontos a válasz határideje. A polgárok ugyanis várják a reakciót, várják a választ. Gyorsan igyekeztek összegyűjteni az aláírásokat, nem szabad őket cserben hagyni, tehát a három hónapos határidő a válaszra, a parlament hatáskörét is belevonva szerintem képviselhető és reális. Mindannyiunk számára, mindenki számára fontos. A közmeghallgatás, ezt üdvözlöm a megfelelő módosításokkal. Ezt meg kell szervezni, hogy a szervezők hallhassák a bizottság érveit, és fordítva is, hogy meghatározó jelentőségű, hogy a mi bizottságunk, a petíciós bizottság is részt vegyen a vitában még, még egyszer emlékeztetnék arra, hogy a petíciós bizottságnak már nagyon komoly tapasztalata van ezen a területen. Ez az a bizottság, ahol mi közvetlen kapcsolatban vagyunk a polgárokkal, és így aztán ezen a területen komoly szakértelemmel rendelkezünk. Mi vagyunk a megfelelő grémium a polgárok érdekeinek képviseletére, akkor is, hogyha polgári kezdeményezésről van szó. Még két pontot, ha megengedik központi kérdés a transzparencia. És én azt hiszem, hogy egy dolgot el kell kerülni, hogy politikai pártok finanszírozzák a polgári kezdeményezéseket. Hogyha ezt a rendelet nem tiltja meg kifejezetten, akkor ez nem jó. Ugyanis a politikai intézmények megfelelő kommunikációs eszközökkel rendelkeznek, hogy meghallgatásra találjanak. Nem kell nekik, nincs szükségük ehhez a polgári kezdeményezésre. Tehát meg kell őrizni a polgári kezdeményezés szellemét hogy miért hoztuk ezt létre? Azért, hogy a polgárok részt vehessenek a demokratikus folyamatokban. És itt érek rá a második összefüggésre, amelyet még meg szeretnék említeni, a pénzügyi, a finanszírozási küszöb. Kérdésem lenne ezzel kapcsolatosan, és azt szeretném tudni, hogy miért kell egy minimális küszöb értéket rögzíteni a finanszírozással kapcsolatban. Vannak módosítók, amelyek ebbe az irányba mutatnak, és ezt jogi, delegált jogi aktusokban kell rögzíteni, Tehát mire alapozzunk a küszöb Akkor Meg kell, hogy mondjam, hogy itt nagyon komoly fenntartásaim vannak. Két dolog fontos itt. Akkor egy bizonyos küszöb alatt nincs finanszírozás, vagy nem is biztosítható. A második esetben, hogy azt mondjuk, hogy 1000 euró a küszöb, akkor ez egy minimális jövedelem Franciaországban, de mondjuk négy havi minimál bér Bulgáriában. Szóval nagyon különbözőek a számok, és ezt is látni kell, és ezt meg kell vitatni ugyanis a transzparencia kérdése nagyon erősen felmerül, és az igazságosság kérdése a polgárok között. Ugye elég nagy különbségek vannak, és nem lenne jó a polgári kezdeményezésnél még egy eszközt létrehozni, amely a polgárokat eltávolítja egymástól. Arra van szükség, hogy őket közelebb hozzuk egymáshoz, hogy jobban, könnyebben tudjanak együttműködni. Nagyon szépen köszönöm ezt a hozzászólást, Ecseván asszony. Következő, Brun kollega. Nagyon szépen köszönöm, és köszönöm a jelentés készítőjének a munkáját. Úgy gondolom, hogy a dolog jobb lett a, hoz képest, amit a bizottság javasolt, különösen biztosítandó azt, hogy kevésbé bürokratikus a befogadhatóság, és nagyon jó módon jól kezelik ezt a kérdést ebben a javaslatban, és nagyon is támogatom azt a módot, amit itt javasolnak a jelentés felelősei. Világossá kell tenni, hogy ez hasonlóan alakuljon. Tehát tetszik nekem az a megfogalmazás, amely a 17. preambulum bekezdésben szerepel és ez transzparens, nyitott, könnyen használható. Üdvözlöm azt a tényt is, hogy ez egy nagyon világos azzal kapcsolatban, hogy a és meghallgattam, hogy mit mondott a bizottság, és én szeretnék többet hallani arról, hogy hogyan gondolják azt, hogy ez a meghallgatás ö, milyen legyen. De nagyon fontos az, véleményem szerint, hogy valaki gyűjtse össze a szervezők közül, a, ha összegyűjtik az egymillió aláírást, akkor azért ö, több kell ezt követően, mint egy levél, hogy igenis átvettük. Néhány pont, ahol ö, különbözik a véleményem egy kicsit. Az az időkorlát. Én 24 hónapot javasolnék inkább, mint 18-at. Azt hiszem, hogy itt ez nem könnyű, és éppen ezért a hosszú idő kedvezőbb lehet. Aztán a tagállamok száma itt jobb lenne inkább egy számot megadni, mint, mint százalékos arányt. Én örülök, hogy valamelyest közeledett a, a javaslat ehhez, de én még tovább mennék, és örülök, hogy a korhatár is csökken, a bizottság javaslata elfogadhatatlan volt véleményem szerint. Én még tovább mennék, nem gondolom, hogy egyáltalán szükség van korhatárra, és hogyha fiatalokat meggyőzünk, akkor az fontos, és erre kell törekedni, hogy ne hagyjunk meg korhatárt. A formát illetően a, az irány jó, de ami már elhangzott azzal kapcsolatban, hogy ugye a különböző országokban különböző a nyilvántartás. Én az egyetlen pont, ahol a leginkább különbözik a véleményem, és ahol valóban azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon erősen, határozottan ki kell jelenteni, ez pedig ö, a a állandó lakóhelyen rendelkezők kizárása. Szóval akkor most tényleg őszintén csak az állampolgárságot fogadjuk el? Nem, hát nekünk, én például mi azt mondjuk, hogy közel akarunk lenni az emberekhez, a gyökerekhez mondják Amerikában. Tehát különböző kifejezéseket használunk, hogy kifejezzük azt, hogy milyen fontos a polgárközelség. És hát ez nem csak az állampolgárokra kell, hogy vonatkozzon, tehát akkor nem lehet azt mondani azoknak, akik ott laknak tartósan, akkor nem lehet őket kizárni. Hát ők nem mondhatók nekik az, még, holott esetleg már az önkormányzatban is dolgoznak, hogy nem, ti ezt nem írhatjátok alá. Tehát nagyon fontos, hogy a lakóhely számítson, és nem pedig az állampolgárság. Nagyon szépen köszönöm és most Borszino úr. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Először is gratulálni szeretnék a társ raportőröknek nagyon jó benyomást tett rám ez a munka, és ez a parlament és a polgárok javát szolgálja. Tehát hogyan tudunk majd eljárni a jövőben ezekben az esetekben? Három kérdés merült fel számomra, és itt fontos, hogy tovább folytassuk a, a megbeszéléseket a tanács, a bizottság és a parlament között először is a tagállamok számát illetően. Kettő. A kérdés, hogy kinek van joga aláírni ezt a kezdeményezést. Ugye, mint hallottuk a tanácstól, különbözőek a vélemények, a hármas kérdés, az életkor, a korhatár, és a parlamentnek itt jó a kiindulási pontja, amikor tárgyal a két másik intézményen a meghallgatással kapcsolatban. Kedves kollégák, én azt hiszem, gondoljunk arra is, hogy az Európai Bizottság mm, ugye mm, itt további mm, terheket róhat a saját vállaira is, de a parlament jobban teszi, hogyha egy oknál fogva szervezi meg a, hallgatást, a meghallgatást. Mi valahogy látjuk a, a vélemények sokféleségét. Ott vannak a politikai frakciók, és közvetlenül választanak bennünket. Tehát mi vagyunk a legjobb hely arra, hogy ezt a szerepet betöltsük. Arra is gondolni kell, hogy mit mondott az Európai Bizottság alelnöke, Sefcsovics biztos úr. Én nagyon szorgalmaznám azt, hogy az Európai Parlament legyen ez a hely, és ebben a szerepben a PETI bizottságnak egy nagyon világos, fontos hangjával, hanggal kell rendelkeznie, úgyhogy kérem a kollégákat, hogy javítsák, növeljék a parlament, illetve a PETI bizottság szerepét ebben, és még egy egyszerű megjegyzés. Igen, a polgári kezdeményezés az a participatív demokráciáról szól, a részvételi demokrációról, de hát kedves barátaim, hogyha a részvételi demokrácia nem lesz hatással az európai politikára, nem fogja azt javítani a szabályokat, rendeleteket, akkor automatikusan elveszti a jelentőségét, és el is veszi a polgárok álmait. Úgyhogy számomra a legfontosabb az, hogy hatással lehessen az európai kezdeményezésnek az európai politikára és ne pedig egy plusz eszköz csupán, egy plusz lehetőség, ahol azt mondhatják a végén, hogy nem sikerült semmi, és azt kell mondani egymillió embernek, hogy bocs, ez most nem jött össze. Tehát mindenképpen hatást kell kifejteni a jogszabály alkotásra, ez kell, hogy legyen a mi célunk, ez kell, hogy legyen a mi elképzelésünk. És amikor ezt a célt szolgáljuk, akkor a polgárokat szolgáljuk, és növeljük egyben az európai polgárok elkötelezettségét az európai ügyek iránt. Köszönöm szépen Köszönöm, és még egyszer mondom, hogy gratulálok a társ raportőröknek. Köszönöm szépen, köszönöm szépen, Bosztináró kollega, Grönila asszonyé a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Egyetértek azzal, ami elhangzott. Csak azt szeretném még egyszer hangsúlyozni, hogy a mi bizottságunkban nagyon komoly szakértelem gyűlt össze. A polgári kezdeményezésnek esélyt kell jelentenie minden polgár számára az Unióban. Éppen ezért még egyszer szeretném elmondani, hogy ragaszkodjunk ahhoz, hogy a mi bizottságunk fontos szerepet kapjon ebben a folyamatban. és különösen a meghallgatásokkal kapcsolatban. Nálunk nagyon komoly tapasztalat van a befogadhatósággal kapcsolatban. Látjuk, hogy milyen nehézségek merülnek fel. Nálunk is látjuk ezt, hogyha egy petíció megérkezik. Nagyon sok a bizonytalanság. Ha azt mondjuk a kérelmezőnek, hogy mi nem vagyunk illetékesek, látjuk, hogy mennyire csalódottak. Tehát nem lenne jó, hogyha ugyanez történne a polgári kezdeményezéseknél, és csalódást okozna a polgároknak. A polgári kezdeményezések kérdések, amelyekkel nem lehet foglalkozni, mert nincs elegendő aláírás, vagy mert nem tartoznak az unió jogalkotási hatáskörébe, ott biztosítani kell, hogy akkor itt a bizottságban foglalkozzunk ezzel, és akkor lehet, hogy itt mm, még valami más eljárás kialakítható. Tehát erről mindenképpen gondoskodni kell. Köszönöm. Köszönöm szépen, Moni asszony. Köszönöm szépen a jelentéstevőnek, és ez egy nagyon fontos része a napi rendünknek, és tehát itt nagy, két nagy csalódást tudunk ebből kialakítani, mégpedig azt, hogy aláírásokat gyűjtenek, majd jóval később kiderül, hogy ez a polgári kezdeményezés nem megengedett, és ha viszont ezt előre vesszük, akkor pedig ez a hatalmas felhajtás hiába való volt. Tehát én viszont azért arra kérném önöket, hogy azért vigyázzunk arra is, hogy ezeket a határokat nehogy túlzottan alacsonyra tűzzük ki, hiszen Strasbourgban mindig találkozunk a plenáris ülések alatt sok-sok emberrel, akik új polgári kezdeményezéseket próbálnak kialakítani. Tehát ezért is kérem önöket, hogy igyekezzünk egy nagyon jó kompromisszumot Eh, kialakítani, hogy nehogy túlzottan alacsony legyen ez a küszöb, és ez később egy polgári kezdeményezési inflációhoz vezessen. Jó, viszont ami nagyon fontos, hogyha ez a millió összejött, akkor viszont a polgárok, viszont ez a minimum, amit elvárhatnak, hogy komolyan vegyék őket, és eh, hogyha ez így történik, akkor én támogatom azokat a kollégákat, akik azt mondták, hogy nyilvános meghallgatásra kell sort keríteni, és mégpedig az európai parlament és az európai polgárok körében, tehát itt az Európai Parlamentnek nagyon nagy szerephez kell jutnia, annak érdekében, hogy az európai polgárok érezzék, hogy itt az ő népi képviselőik ülnek, akik támogatják őket ezekben a kezdeményezésekben. A legutolsó kérdés, amit Pascal is elmondott, az az volt, hogy mit teszünk azokkal a kezdeményezésekkel, amelyek pont úgy neccesen nem érik el a, ezt az egymilliós kezdeményezést. Én azt mondom, hogy itt egy automatizmust találnék jónak, tehát akik nem tudják nagyon élesen, neccesen nem tudják elérni ezt a kezdeményezési küszöböt, akkor ebből valamiféle petíciót lehessen készíteni, és a petíciós bizottságban akkor legalább ezt a kezdeményezést lehessen kezelni. Köszönöm szépen és Mr. Hefnernek, vagy Valisz asszonynak adom meg a szót. Nagyon röviden, ugyanis nagyon sok petícióval kell foglalkoznunk, úgyhogy akkor Valisz asszony, Valisz asszony. Igen, nagyon gyors leszek, nagyon hálás vagyok a megjegyzésekért, amelyeket elmondtak a kollégák. Azt hiszem, hogy ez valóban azt mutatja, hogy jó irányba haladunk. Van néhány kérdés, amelyet sok kollega említett, például a lakóhely, illetve az állampolgárság kérdése, és hogy ne legyen korhatár. Ezek olyan kérdések, amelyeknél meg kell nézni, hogy egyáltalán elfogadhatóak-e ezek a módosítások a frakciókban, szóval itt van politikai akarat, hogy ezt tovább nyissuk. Jó lenne, hogyha tovább tudnánk lépni és jó lenne, hogyha tárgyalni tudnánk így frakciók egyetértésével a másik két intézménnyel. Kollégák, támogatják a mi elgondolásunkat, hogy találjunk egy világos szerepet a parlament számára, illetve a PETI bizottság számára ebben a folyamatban, és hogy ezt valamilyen formában foglaljuk bele a szövegbe, de itt óva intenék valamitől. Azt hiszem, hogy az teljesen helyes, hogy a bizottságunknak megfelelő szerepet kell kapnia a sikeres kezdeményezések esetében. De legyünk egy picit óvatosabbak, hogy a nem sikeres kezdeményezésekkel kapcsolatban is kötelezettséget vállaljunk. Mi most egy olyan folyamatról beszélünk, amely ezt van hivatva megvalósítani. Tehát bizonyos határokat el kell érni, illetve bizonyos feltételeknek meg kell felelni. És én nagyon remélem, hogy nem tartják támadónak, amit mondok, de ne mi legyünk az ilyen, ilyen szemétládák a, a meghiúsult kezdeményezések számára. Persze, hogy tiszteletben akarjuk tartani, hogy mit akarnak a polgárok, de ugyanakkor kell, hogy legyen egy világos határvonal azon kezdeményezések között, amelyek sikeresek, amelyeket, amelyekkel foglalkozni kell, és amelyek meg nem. És a mi bizottságunk, a PETI bizottságnak az előbbiben nagyon komoly a szerepe, ezt kell világosá tenni. persze lehet, hogy egy olyan helyzetben találjuk magunkat, és többen ezt javasolták, és számomra, mint a parlament alelnöke számára, hogy mindenképpen be kell vonni a parlamentet. Hát lehet, hogy ez hatalmas költségeket is okoz. És az igaz, hogy itt ebben a bizottságban, a Petiben megvannak a, a tapasztalatok, de azért gondolni kell mindazokra az összefüggésekre is, amelyeket most elmondtam. Én nem kívánok többet szólni jelenleg, csupán annyit, hogy Köszönöm a támogatásokat, és örömmel várom azokat a módosító indítványokat, amelyek még beérkeznek, és örömmel várom a további közös munkát. Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy ön is kíván-e mondani valamit? Nem, azt hiszem, hogy most megkezdődött hivatalosan a vita, és nagyon hálásak vagyunk, ahogy Diana is elmondta, mind azokért a pontokért, amelyeket elmondtak. Az egyetlen dolog, amit én még hozzátehetnék, az annyi, hogy nincs alternatíva a között, hogy legyen kötelező meghallgatás a bizottságnál, és a parlament is vegyen ebben nagyon szorosan részt, ő a PETI bizottságon keresztül, tehát én, mint a parlament, azt mondanám, hogy nem szabad kihagyni a bizottságot. A bizottság a címzetje ennek a kezdeményezésnek, ezt világosan látni kell, de nagyon erősen szeretnénk a parlamentet is bevinni a folyamatba, és ez pedig a Peti Bizottságon keresztül történhet meg. Köszönöm szépen, és akkor még egyszer szeretnék emlékeztetni, hogy november 22-én fogunk majd szavazni erről, és a módosítókat pedig 15-ig 6 óráig, délután 6 óráig kell benyújtani. Akkor ezt most befejezzük, és rátérünk a következő napirendi pontra, a hetes, ö, ö, hetes petícióra. és ez pedig tehát a hetes petíció, amelyet Gricik, német állampolgár terjeszt elő Günther Mödlinger nevében, és ez ennek határon átnyúló összefüggése van. Nem tudom, hogy a kérelmező jelen van-e. Nincs. Akkor megadom a szót. Köszönöm szépen a petíció azzal kapcsolatos, hogy a német állampolgár jogi segítséget kért egy spanyol bíróság előtti ügyjel kapcsolatban, és ez a 2003 per 8 per EK tanácsi irányelv megsértését jelenti de a, az irányelv csak azt írja elő, hogy milyen ö, költségeket ö, kell fedezni, ha jogi segítség garantált, azt ö, nem tartalmazza, hogy a bíróság ö, figyelembe veszi ezt, vagy nem. Ilyen helyzeteket a helyi tagállami jogszabályok, a mi esetünkben a spanyol jog szabályoz, ahogyan ezt a 12-es és az 5-ös cikk is kimondja, ezen oknál fogva a bizottság azt javasolja, hogy a petíciót ezzel zárjuk le. Köszönöm szépen. Mr. Asin, Mr. Bill wanted the floor about this issue. What a bit... Vilandul. Uh, szeretett volna ezt hozzászólni? Spoken, but I don't know if you want the, the floor, Mr. Billan. Tehát szeretne hozzászólni? Igen. Igen. Én 10 perccel kimehettem, ez jó lenne, hogyha egy kicsit rugalmasabban tudnánk ezeket a dolgokat kezelni, hogy ezeket a petíciókat előbbre tudjuk venni. Nagyszerű lenne, hogyha meg tudnánk nézni, hogyha a különböző per költségek térítésével kapcsolatban egy más megközelítést tudnánk alkalmazni, mert hiszen az a benyomásom, hogy a költségdíjak különböző kezelésével kapcsolatban, tehát ügyvédi költségek kezelésével kapcsolatban, illetve a különböző jogsegélyt keresők költségeivel kapcsolatban kielégítő, egységes kezelésünk lenne. Tehát nem ez az érzésem. Hogyha egy olyan országban élek, ahol a költségszint eléggé magas, illetve más a díjak struktúrája, és olyan országban keresek jogsegélyt, ahol más, ettől eltérő a díjak struktúrája, akkor gyakorlatilag belekerülök egy olyan eltorzult rendszerben, ami egy egészen más kulcsokhoz fog vezetni számomra, mint amennyit én keresek összehasonlíthatóan egy más tagállamban. Tehát gyakorlatilag itt ebben a petícióban gyakorlatilag arról van szó, hogy azok, akik határon túlnyúlóan jogsegét keresnek, és nem rendelkeznek a megfelelő forrásokkal, akkor gyakorlatilag ők már a, abban sérül a erre vonatkozó joguk, mert hiszen gyakorlatilag az Európában uralkodó különbségek és árérték arányok következtében már sérül a joguk. Tehát például Luxemburgban mindenki hozzájuthat a díj, díjak térítéséhez, mert hiszen ott teljesen más díjak uralkodnak, díjstruktúrák uralkodnak, még ezzel szemben máshol Mondjuk tegyük föl, hogy egy luxemburgi például egy más államban nem juthatna hozzá ilyen per költség térítéshez. Tehát az lenne a kérésem, hogyha van egy alperes Tehát gyakorlatilag vegyük azt, hogyha mondjuk van egy ö, életfenntartási ö, koeficiens mondjuk Spanyolországban és egy másik országból kívánnak erre nézve kérvényt benyújtani, akkor mi történik? Ezt kérdezném a bizottságtól. Nagyon szépen köszönöm. Sajnálom, hogy nem vettem észre a bizottság képviselőit, de a bizottságtól megkérném, hogy reagáljon. Nagyon szépen köszönöm. Az irányelv igazából csak az eljárást szabályozza. És előírja, hogy mely viszonyok fennállásakor lehet jogsegét adni. Így figyelembe kell venni a szociális-gazdasági viszonyokat is az adott tagállamban, hiszen csak ez alapján lehet itt jogi segítségét nyújtani. Úgy gondolom, hogy minden európai állampolgárnak ugyanolyan elbánásban kell részesülnie. Mr. Milan? Entschuldigen Sie, habe ich das richtig verstanden, dass die direkt... Hát jól értettem, hogy a az irányelv gyakorlatilag biztosítja azt, hogy hogy valaki, aki egy másik országban rászoruló, az abban az országban, ahol ö, jogsegét keres, ott gyakorlatilag úgy jogosult lenne arra, hogy a perköltségeit térin, térítsék? Tehát akkor gyakorlatilag ezt akarja jelenteni ez a válasz, amit kaptunk? Um, What I'm saying is... Amit mondok, idézném. A irány 53-as cikkét, hiszen közvetlen választ ad. Ez pedig azt mondja, hogy létezhetnek bizonyos küszöbök, hogy melyek felett térítik vissza a költségeket. Ez az irányelv szövege de nem gondolom, hogy több dolgot is mondhatnék erről. Vilán úr, szeretné ismét eh, kommentálni ezt, amit hallott? Klar. Eh, tehát ezek a küszöbök gyakorlatilag tehát akkor az egyes tagállamokra érvényesek, és akkor most leegyszerűsítem. Tehát, hogyha mondjuk 2000 euró az átlagos jövedelem egy tagállamban, és egy másik tagállamnál, vagyis ebbe a tagállamnál mondjuk 1000 euró jelenti a rászorultságot, és ez érvényes az itteni polgárokra. És akkor mondjuk valaki szeretne egy pert folytatni, ez egy uniós polgár, aki viszont egy másik államban él. Ott az átlag jövedelem 3000, euró, és ez a tagállam azt mondja, hogy nálunk 1500 euró a rászorolási küszöbérték. Tehát most tegyük föl, hogy ez az ember 1400 eurót keres a másik tagállamban, tehát a saját országában kapna ennek megfelelően perköltség támogatást, Azonban a másik tagállamban, ahol ő pereskedne, ott viszont nem jogosult erre. Akkor most a kérdésem az az, hogy a per országában ez az 1000 eurós határ érvényes azokra az országokra, akik a másik országból szeretnének ott pereskedni, vagy pedig a másik küszöb érvényes a rászorulásra, ami a másik tagállamban került meg kijelölésre. Vagy egy harmadik kérdés, hogy azt is mondhatja a tagállam, hogy mi elfogadjuk azt, hogy egy másik tagállamban mások a viszonyok, és mi egy saját számítási móduszt javasolunk erre. Tehát ha az első kérdésből indulunk ki, akkor azt kérdezem a bizottságot, hogy hajlandó-e arra, hogy megvizsgálja ezt az esetet, és akár egy európai előírásra tegyen javaslatot. A második eset, tehát véve, hogyha az vesszük, akkor minden rendben van, tehát akkor ez az ember gyakorlatilag kapna Spanyolországban per költségtérintést, és a harmadik pedig, hogy az a benyomásunk keletkezhet, hogy az egyes tagállamokban a különböző értékek megfelelnek a szükségleteknek. Tehát gyakorlatilag erre vonatkozik az én kérdésem. Tehát most mielőtt megadom a szót, hogy ezt az eszmecserét le tudjuk zárni, tehát mielőtt megadom a szót, hogy tudjon megfelelően reagálni erre a kérdésre, és Hogyha viszont most az a válasz, hogy nem tudja pontosan megválaszolni ezt a kérdést, akkor nyitva kell, hogy hagyjuk ezt a kérdést. A rövid választ adnék a kérdésre. Az irányelv. Az irányelv az 5.4-ben ilyen helyzetekre vonatkozik, amit a másodperce hallottunk. Tehát a felperes igazolhatja, hogy megfelel a jogorvoslat feltételeinek a küszöb felett. De nemzeti bíróságnak kell eldönteni a helyzetet. Így a Nemzeti Bíróság hatásköre és nem az irányelvé. Dann würde ich bitten, dass wir akkor viszont kérném önöket, hogy akkor ma döntsünk úgy, hogy ezt a petíciót hagyjuk nyitva, és kérném a bizottságot, hogy ö, akkor jöjj, adjon ki egy olyan nyilatkozatot, hogy kész arra, hogy amennyiben ez az ö, európai jogszabály nem kielégítően fedi le ezt az esetet, akkor hajlandó arra, hogy erre nézve egy további szabályozást hozzon. Rendben. Köszönöm szépen akkor hadd kérdezem meg, hogy van-e itt még jelen más képviselő, aki szintén csatlakozik ehhez a kérvényhez, kéréshez. Rendben, akkor mindenképpen ez a petíció nyitva marad, és a bizottság felé ezt a kérést fogjuk támasztani. Wallis asszony következik. Nagyon szépen köszönöm, szimpatizálok azzal, amit Villand úr mondott, és a LIBE és a Juri Bizottságban is megpróbálunk foglalkozni a kérdéssel, hogy mi történik, eh, hogyha ez az irányelv nem úgy működik, ahogy a jogalkotó szerette volna. Nem tudom, eh, Villandúr elfogadja Wallis asszony javaslatát. A, amennyiben igen, akkor kérném a titkárságot, hogy a petíciót továbbítsa az említett bizottságokhoz. Ezután megfelelő döntés is született. Villandúr, egyetért ezzel? Jó, akkor áttérünk a következő pontra. Ez pedig a külkapcsolatokkal foglalkozik, és itt három petíció is szerepel. Ez a 8-as és 9-es. A 9-es kezdjük. David Pegg, brit állampolgár nyújtotta meg a York Branch of Palestine Solidarity Campaign nevében, és pedig az Izraeli Bizottság a házrombolások ellen szervez a számra biztosított uniós finanszírozás visszaállításáról. Tehát David Pegg, brit állampolgár kap szót. Öné a szó. Köszönöm, köszönöm a bizottságnak a lehetőséget, hogy eh, szólhatok az ügyről nem tudom, hogy az ICHD ismert szervezet. Ez 1997-ben alapított izraeli bizottság a házrombolások ellen. Izraelben a megszállt palasztin területeken szokás házakat lerombolni. És összességében több mint 24 ezer házat romboltak le az izraeliek, és 170-et építettek csupán újjá. Hát ez valószínűleg csepp az óceánban. És akik nem érintettek, azok nyilván máshogy élik ezt meg. 170 közös akciót szerveztek izraeliek és palesztinak a házrombolások gyakorlatának megszüntetésére. A házrombolásnak a óriási pszichológiai kihatása van a családtakokra, és ez természetesen kihat a gyermekek oktatására, a szociális életére, és nagy mértékben érinti az izraeli, palesztin és nemzetközi civil társadalmak életét. Az Európai Unió az ICHD projekteket 2005 és 2007 között támogatta. 2008. februárjában a béke partnerség keretében az Európai Unió növelte oktatási tevékenységét és így például iskolák építését segítette. Azonban a szervezet finanszírozásához nyújtott segítséget az Európai Unió leállította. És azt mondta, hogy hiányoznak a megfelelő kritériumok. És uh, itt uh, a megemlítendő szempont egy, ez pedig a metodológia, és pedig az, hogy a palesztin partnerek részéről hiányzott az együttműködési hajlandóság. A múlt szeptemberi döntés után Michael Doherty-vel és a bizottsággal felvettük a kapcsolatot, és nagyon konstruktív vitát folytattunk vele. Nyilvánossá vált, hogy az ICHD az EU-s támogatást nagyon jól használta fel, és számos palesztin szervezettel informális kapcsolatban állt. Azonban eh, az elismert eh, palesztin szervezetekkel, eh, a békepartnerséggel szorosabb kapcsolatokra kell törekednünk. Ez megtörtént, és a már bejegyzett szervezettel és a palesztin belügyminisztériummal együtt kérvényezzük majd a program folytatását. Michael Doherty segítségét nagyon nagyra értékeljük ebben az ügyben. Michael kapcsolatai lehetővé tették, hogy egy másik ICHD is lehetségessé váljon egy másik projektben. Még egy aspektust említenék. Én kutató tudós vagyok. Én a projekt finanszírozásból folytattam munkám nagy részét. Tudom, hogy nem igazán jó, hogyha csak projektfinanszírozással dolgozunk. Tehát a társfinanszírozás sokkal hatékonyabb, hogy az alapinfrastruktúrát biztosítani tudjuk. És pedig a szervezetek igazolhatják, hogy az ICHD tényleg olyan szervezet, amely megérdemli a támogatást. Örülök, hogy ismét elismerésre került az ICHD munkája. Természetesen a projektfinanszírozás nem kell kiváltani a társfinanszírozásnak, legyen egy kiegészítő. És amennyiben a projektfinanszírozás fokhíjas, akkor a társfinanszírozás segíthet. Végezetül pedig szeretném elmondani, hogy az európai álláspont a két államos megoldás a palesztin-izraeli viszonyban. És amikor az izraeliek a palesztin tulajdont, a palesztin infrastruktúrát, a palesztinok földjét rombolják 60 éve, akkor belátható, hogy nem működik az eddigi módszer. Az Európai Uniónak aktív részt kell vállalni a probléma megoldásában, ez pedig lehet az, hogy több finanszírozást kapjon az ICHD. Mr. Peck. Köszönöm szépen. Most akkor Michael doherty adom át a szót. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm a kedves szavakat. Úgy gondolom, hogy nem lehet sok mindent hozzá fűzni ahhoz, amit tavaly mondtunk, és amit most mondott Peck professzor. Úgy gondolom, hogy 2007 óta azért nem kap finanszírozást az ICAD, mert befolyásoltak volna minket izraeli szervezetek, hanem azért, mert a releváns irányelv feltételei nem teljesültek. A petíciós bizottság úgy gondolom, hogy múlt év szeptemberében tárgyalta ezt az ügyet. És azóta rendkívüli támogatást nyújtottunk az Európai Demokrácia és Emberi Jogi Szervezet számára, és két projektet támogattunk Izraelben, illetve Palesztinában. Az egyik az ICHD támogatása volt, meg akkor is, hogyha ez a projekt más volt, mint amit 2007-ben javasoltunk. Ezt a projektet szeretnénk folytatni a palesztin hatóság támogatására, ez Kelet-Jeruzsálemre és az elfoglalt területekre vonatkozik. Rám Allahban találkoztam Sarrama, aki itt egy NGO vezetője a palesztin belügyminisztériumon belül. Ő vetette fel annak a problémáját, hogy igazából az ICH és palesztin partnerei között nem volt hivatalos kapcsolat. Mi sokkal többet sajnos nem tehetünk, mint amennyit eddig tettünk. A palesztin hatósággal ápoljuk a kapcsolatokat, és itt NGO-k várják a bejegyzést. 2011 és 2013 között az európai demokrácia projekt értelmében évi 1,2 millió eurót hagytunk jóvá az ottani projektek lefolytatására. Az egyik problémánk egyrészt az, tehát hogy van egy, van egy probléma, azonban izraeli NGO-k is jelen vannak, és igazából nagyon nagy akadályon kell átugranunk, hogy megfeleljünk az előírásoknak, itt, mint más országokban. Végezetül a támogatom a társas, az együttfinanszírozást. Ez a bizottság politikájának is megfelel, hiszen itt bilaterális együttműködés keretében is támogatunk projekteket, azonban ez egy olyan dolog, amelyel a költségvetési hatóság foglalkozik. És itt utalnunk kell az akciók jog alapjára is. Köszönöm szépen. Igen, kolléganőnk kap szót. Akinasszony, köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a bizottságnak is a választ, hiszen eh, sokunk számára sokkoló élmény volt azt hallani, hogy az izraeliek befolyásolták volna az Európai Unió támogatási politikáját. De meg voltam lepve, hogy egy olyan szervezet, mint az ICHD egyszerre csak eltűnt, hiszen annyira hiteles, nagyon jól megszervezett szervezet volt. És az évek alatt nagyon jó volt az együttműködés közöttünk. Állandó vendégek voltak Dániában, a saját parlamentemben is, Jeruzsálemben találkoztunk, tehát sok volt számunkra a dolog. És nagyon nehéz bizakodó lenni. Tehát nem tudom, hogy ki a felelős, de most örülök annak, hogy megváltoztatják a hozzáállásukat. Hiszen egy dolog, amit itt mindenképpen meg kell említenünk, az, hogy mi fizetünk, fizetünk és fizetünk. Ők meg rombolnak, rombolnak és rombolnak. Mi meg fizetünk, fizetünk, ők rombolnak, rondolnak. Tehát hogy, hogy néz ez ki a nemzetközi jogban? Tehát a megszállt területeken az izraeliek rombolnak. Házakat rombolnak szét, itt nem is lehetne csinálni. Hát ha szétrombolják, akkor építsék újjá. Hát nem, nem a mi pénzünkből, nem, nem a mi adófizetőnk pénzéből építsék újra, a mi adófizetőinkre rónak terhet, és a bizottság ideges, a tanács ideges, jaj, hogy esetleg nehogy itt Izrael megsértődjön, valami rosszat teszünk itt Izraellel. Boldog vagyok, hogy végre belátta ezt. Nem ez volt az első szervezet, amely nem kap támogatást, de örömmel hallom, hogy ismét támogatni fogja ezt a nagyon fontos szervezetet. Most a petíciót szeretnénk lezárni. Nem tudom, hogy Peg úr hozzá akar szólni, még kettő perce van, hogy lezárja a vitát. Azt hiszem mindent elmondtam, amit el kellett mondanom, és Margaret hozzászólása is aláhúzta ezt. Tehát a folyamatos finanszírozás kérdése olyan dolog, amivel remélem a bizottság foglalkozik. És Michael is említette, de tudom, hogy szeretnék ezt a dolgot ismét eh, megoldani, de sürgős. Hát amíg itt ülünk, addig is történnek ott a dolgok. Lépnünk kell. Köszönöm szépen. Rendben. Akkor a bizottság kötelezettséget is vállalt erre. Én azt gondolom, hogy akkor ezt lezáró gondolatnak tekinthetjük, nagyszerű. Akkor a következő pont a külső kapcsolatok, mégpedig a, a Palestine Solidarity Campaign és az EU és az Izrael között kötött dokumentumok kapcsán. Köszönöm szépen, én is hálás vagyok a bizottságnak, hogy helyt adott nekünk a Brighton and Hove palesztin szolidaritási kampány számára. Itt az európai civil társadalmat érdeklő dologról van szó. Az Európai Unió nem képes Izraellel szemben hatékonyan eh, fellépni, azzal az Izraellel, amely visszaél az emberi jogokkal, és eh, rendre megsérti a nemzetközi jogot. Politikai változásokra van szükség, hogy igazságos megoldás szülessen. Így a nemzetközi közösséget is felszólítjuk, hogy eh, cselekedjen. Izrael legnagyobb kereskedelmi partner az Európai Unió, így az Európai Uniónak felelőssége van. Az Európai Parlamentnek is minden lehetséges eszközt fel kell használnia, hogy az európai-izraeli kereskedelmi megalapodást felfüggesszék, amíg ez a gyakorlat folytatódik. Izrael rendre megsérti az emberi jogokat ahogy az emberi jogokról rendelkező passzus is igazolja ezt. A állandó gázai katonai jelenlét is az ellen szól, hogy folytassuk a kereskedelmi megállapodást. Rendre atrocitások érik a palesztinokat, és az Európai Unió ott lévő képviselőit is. És ezek mind a megállapodás kettes pontjába ütköznek. Az emberi jogokkal történő visszaélések mellett a szerződés 11-es pontja is sérül. Ez pedig eh, nem igazán eh, jelenti azt, hogy Izraelben a demokrácia, a jogállamiság és az alapvető szabadságok érvényre jussanak. Az eh, izraeli kormánynak be kellene látnia, hogy vannak feltételei a jó együttműködésnek, amennyiben az Európai Unió pénzügyi segítséget nyújt. A humanitárius kötelezettségeket Izraelnek is be kell tartani. Az emberi jogok egyetemlegesek, és nem lehet különbséget tenni viselőjükre. Ezen kívül az Európai Uniós állampolgárok isszák meg a jelenlegi EU-s izraeli politika levét. Az európai adófizetők támogatják az Izraellel folytatott kereskedelmet, hiszen vám nélkül jut be az izraeli áru, míg Izrael ezt fordítva máshogy látja. Ezen kívül a humanitárius és infrastruktúrális segítség szükséges Izrael illegális cselekedetei miatt. 2009-ben az Európai Bizottság 500 millió eurót költött a megszállt területeken projektekre. Ezt pedig, ezt pedig a tagállamok még ki is egészítették. Izrael semmit nem fizetett vissza az európai adófizetőknek azért, hogy ők finanszírozták a lerombolt házak újjáépítését. Már a civil társadalom is úgy látja, hogy Izrael atrocitásai túl messze mennek, és belsőleg és külsőleg is nagyon károsak a világpolitikára. Úgy néz ki, hogy Izraelt megdicsérik, meg jutalmazzák a gázai atrocitások miatt, hiszen az Európai Unió állandóan koncesziókat, engedményeket ad Izraelnek. És az Európai Unió morgásának igazából nincsen hatása Izraelre. A palesztinok úgy érzik, hogy az Európai Unió cserben hagyta őket. A nemzetközi, követ, nemzetközi közösség 62 éve tanulja annak, hogy hogyan sérti meg Izrael az emberi jogokat, hogyan hajt végre etnikai tisztogatásokat. És a nemzetközi közösség diplomácia nyomása ellenére is így van ez. Éppen ezért a petíciós bizottságnak gondoskodnia kell arról, hogy sürgősséget kapjon ez az ügy, és hogy az európai politika Izraellel szemben változzon meg, ami azt jelenti, hogy fel kell függeszteni az EU-izraeli szabadkereskedelmi megállapodás, amíg Izrael nem tartja be az emberi jogokat. Eh, eh, köszönöm szépen, most eh, Ricardo Sári kapszót. Köszönöm szépen, köszönöm. Hallam asszonynak ismerjük a véleményét, és tudjuk, hogy a civil társadalomban nagyon elterjedt ez a nézet. Egyetértünk a vizsgálattal, viszont nem értek egyet a javaslatával. Igaz az, hogy van egy záradék a megállapodásban, amelyben az emberi jogokról van szó. Természetesen ezek az emberi unió alapértékei. Azonban az izraeli társulási megállapodás, mint az összes partnerországunk esetében az izrael folytatott kapcsolatunk alapja. És ennek a felfüggesztése az ön szempontjából hasznos lenne, hogy megfelelő döntések szülessenek Izraelben. Nekünk más a álláspontunk. Szerintem a megállapodásunk az izraeli párbeszéd, az Izraellel folytatott párbeszéd alapja, és enélkül nem tudnánk folytatni a párbeszédet. És különben nem tudnánk semmit sem elérni. Nincs túl sok alternatívánk, hogyha elmegyünk Izraelbe, elmeséljük agájainkat. És csak úgy történhet ez meg, hogyha a társulási megállapodás rendre találkozik az izraeli féllel, és az emberi jogi munkacsoport is tárgyalt az emberi jogok helyzetéről. Remélhetően decemberben ismét találkozik ez az albizottság politikai párbeszéd keretében. A politikai párbeszédünknek folytatódnia kell Izraellel. Véleményünk szerint hogyha felfüggesztjük a megalapodást, akkor nem tudunk üzeneteket eljuttatni, nem tudunk üzeneteket megfogalmazni. Tehát a társulási egyezmény nélkül nincs több lehetőségünk, és elmarad a párbeszéd izrael Tudom, hogy ez dilemma, de az álláspontunk más, mint az öné. Ami a kiemelt kapcsolatokra vonatkozik, ezt is említette, megpróbáljuk ezt az Izrael fűződő kapcsolatainkban keretként, előfeltételként alkalmazni. Hiszen az izraeli kapcsolataink 2008 óta rosszabbodtak a gázai akció után, és világossá tettük, hogy csak is akkor térnek vissza a régebbi kapcsolatok, amennyiben Izrael haladást ér el. Ismét van egy eszközünk, amelyel Izraelre nyomást gyakorolhatunk. És csak is a létező megállapodások keretein belül tudjuk ezt használni. Köszönöm szépen. Sari úr, Wallis asszony kért szót. Wallis asszony? Mr. Taylor has asked for... He has said that he has... Igen, és akkor utána először a hölgynek adjuk meg a szót. Ön úriember, reméljük tehát akkor átengedi a hölgynek a szót. Tehát igazából nem szerettem volna itt elé tolakodni. Nagyon támogattam ezt az ügyet. Tehát néhány megjegyzésre reagáltam volna itt a bizottság részéről hallottakra. Én voltam az egyike azoknak, akik jogi segítséget eh, nyújtottam eh, abban a tekintetben, hogy eh, hogyan léphetnénk fel az emberi jogi záradék alapján az izraeli politikával szemben. Lehet, két alternatíva vagy pragmatikus lehetőséget. A bizottság ezt választja. Azonban nagyon komoly agályok is vannak a jogvélemény tekintetében. Szeretném megkérni a bizottságot, hogy nagyon alaposan vizsgálja meg az ügyet. Hiszen ez a jogvélemény világosá teszi, hogy nem csak az izraeli oldalra vonatkoznak, hanem az Európai Unióra is a kötelezettségek. Tehát, ha azt látjuk, hogy az egyik partner országunkban eh, nyilvánvalóan megsértik az emberi jogokat, és a megállapodásban eh, olyan mechanizmus is van, amely segítségével orvosolni lehet a jogsértéseket, akkor például lehetne egy különleges bizottságot megbízni. Tehát igazából ez csak egy első lépés lenne. És csodálkozom, hogy ezt miért nem választják. Hiszen ami Gázában történt, az borzalmas volt, nyilvánvaló, azonban nagyon sok esetben ház, tulajdonosok, mások is azzal szembesülnek, hogy megtagadják tőlük saját tulajdonok használatát. Nem jutnak vízhez, és alacsonyabb szintű emberi jogsértéseket kell elszenvedniük. És hogyha nem próbálunk itt lépni, akkor az szerintem nem jó mert szerintem elég sokan tudnának egyéni keresetet is benyújtani, és ezekkel az Európai Uniót kényszeríteni is lehetne. Köszönöm. Thank you very much, Madam Wallis. Mr. Taylor. <coughs> Thank you, President. Uh, Köszönöm szépen, Taylor úr. I would respond to the Commission comment that uh, Köszönöm szépen. Uh, Köszönöm szépen a javaslatok uh, érdekesek, és osztok is egyet. Azt, hogy a megállapodás uh, a párbeszéd eszköze. Azt válaszolhatom erre, hogy ez az eszköz lehetséges, és hogyha megnézzük, hogy Izrael mit csinál Palesztinával szemben, ez nem egy Izrael ellenes petíció, ez egy nemzetközi jogpártoló petíció. Úgy vélem, hogy parlamentként igenis fel kell szólalnunk, hogyha mi nem támogatjuk az, a nemzetközi jog betartását, akkor mit támogatunk? Amit mondani akartam, az az volt, az lett volna, hogy úri emberek legyünk. Két és fél éve Helem asszony, aki a választókörzetemhez tartozik, benyújtott egy petíciót a bizottságunknak. És most 2000, szinte 2011-ben tárgyaljuk. Ez a bizottság elfogadta a petíciót, eljuttatta az AFET szakbizottságba, és pedig 2009. júliusában. Hiszen így volt a legmegfelelőbb. De a AFET bizottság nem is foglalkozott az ügyjel. Tehát 2009. júliusa óta ez a petíciót felfüggesztették, lebeg. Tudom, hogy egy nagyon ellentmondásos ügy, tudom, hogy nehéz vita is várható. De amit szerettem volna elmondani az az, hogy hol vagyunk. A dolog áll, a dolog sehova sem mozdul, ez pedig felveti azt a kérdést, hogy akkor mit, mi is lenne a dolgunk? Tehát igazából itt az a dolgunk, hogy az emberek panaszaival, agájaival foglalkozzunk. És ez a parlament hírének is árt. Korábban hallhattuk az állampolgári kezdeményezések révén, hogy nem szabad túlzott elvárásokat hiába kelteni. És ez egy nagyon dicséretes aggály. De igazából mi csinálunk ezzel a petícióval? Egy nagyon fontos, nagyon idevágó téma, igen is világos bizonyítékaink vannak arra, hogy a dolgok nem úgy zajlanak, ahogy kellene. És mi csinálunk? Semmit. Köszönöm az elnök megjegyzését, hogy mi is legyen ez a dolog, amit teszünk. De jelenleg azt kellene tennünk, hogy megnézzük, hogy eljárásilag mit lehetne tenni. És most ne döntögessünk, hogy hát Izrael akciói jók, rosszak. Nem ezt kell csinálni. Azt kell csinálni, hogy hozzunk a plenárison egy állásfoglalást az eljárási rendünk alapján. Szeretném javasolni, hogy a bizottságunk nevében benyújtunk egy rövid állásfoglalást, amiben bemutatjuk a petíció tartalmát, és megkérjük a plénumot, hogy kommentálja azt, és esetleg javasol nekünk egy előremutató utat. Tehát ez már legalább egy tett. És bizottságként elmondhatjuk, hogy igenis ezzel a konkrét petícióval ez a szándékunk. Hogyha visszamegyünk 2009. júliusába, megpróbáltuk ezt megtenni azáltal, hogy az AFET-hez eljutottuk, de az AFET nem csinált vele semmit. Most visszajött hozzánk a petíció, de nekünk valamit tenni kell, hogy előre mozdítsuk a dolgot. Köszönöm az együttműködést. Madanokin. Yeah, thank you very much. Very, very briefly. Yeah, but... Nagyon röviden, igen két petícióról van itt szó. Én azt hiszem, hogy világosan látni kell, hogy ez nem az AFET ügye. Ez egy jogi helyzet, amivel szembesülünk, úgyhogy ez nem bolykott kérdés, hanem egy jogi kérdés és először ott volt a partnerségi megállapodásról szóló azzal kapcsolatos petíció. Azt gondolom, hogy mi világosan meg kell fogalmaznunk, hogy mit várunk el Izraeltel. Izrael demokrácia, Izrael egy modern, civilizált demokrácia, tehát eh, viselni kell ennek minden következményét, és teljesíteni kell a kritériumokat a partnerségi egyezménnyel kapcsolatban, és ez jogi kérdéseket vet fel, úgyhogy fel lehet mondani, ha nem teljesítik a rájuk vonatkozó részeket. És úgy kell kezelni őket, amik modern civilizált állam. És a másik dolog, a telepes politika. Ez kezdetől fogva illegális. És a bizottság ő, válaszol tavaly Chris Davisnek, tavaly vagy nem, a nyáron, az idén, a telepesekkel, illetve a településekkel kapcsolatosan. És ez nem vonatkozhat erre nem vonatkozhat preferenciális kezelés, tehát le kell bontani, úgy, ahogy van rögtön. Úgyhogy nem komoly dolog ez részünkről, hogyha itt válaszolgatunk, az nem lesz semmi reakció. Nagyon nehéz persze nyomon követni azokat a termékeket, amelyek ezekről a településekről érkeznek. Ez nem könnyű, de ezt mindenképpen biztosítani kellene, még akkor is, hogyha nem, vonat, nem garantálható a nyomon követhetőség Úgyhogy nagyon tiszta nyelvet kell beszélni, de mégsem történik semmi. És én hallottam, hogy 75% a mezőgazdasági termékeknek, amelyeket az EU importál, az éppen ezekről az illegális telepekről érkezik. Tehát ez nem a fetügy, ez a mi ügyünk, és nekünk kell jogi eszközöket, jogi lépéseket szorgalmazni annak érdekében, hogy tartsák tiszteletben azt, amit mi mondunk. Úgyhogy a bizottságot arra kérem, hogy legyen egy kicsit autentikusabb. Nem jó szó ez, de lépésre van szükség. Köszönöm szépen. Köszönöm. Eh, a A következő témán következik, Grudni asszony még jelentkezett. Igen, elnök úr, én kívánatosnak tartottam volna, hogy a külügyi bizottság foglalkozzon ezzel a kérdéssel, mielőtt mi döntenénk ebben. Én azt gondolom, hogy a plénumnak is beszélnie kellene ezzel, tehát a különböző frakció <coughs> vezetők, hogyha lehetséges. Én azt mondanám, hogy ne döntsünk ebben, hanem hagyjuk nyitva ezt a dossziét, és várjuk meg, hogy a külügyi bizottságunk döntsön ebben, majd ezt követően eh, döntsünk. Igen, ahogy Oaken asszony is kérte a koordinátorok ülésén, azt gondolom, hogy hogyha Hawkins asszony egyetért, akkor így járnánk el, ahogy ma reggel a koordinátorok ülésén megbeszéltük, még pedig hogy tehát az izrael kapcsolatos kérdéseket még tovább fogjuk kezelni, és ebben az összefüggésben is eh, ezt megtehetjük még akkor is, hogyha az afettől nem kapunk választ. Ez nem külügyi politika, ez a jogi alap kérdése. a de eh, Igen, Grüning asszony elmondta, és foglalkozni fogunk vele a koordinátorok ülésén is, tehát ez a téma még folytatódik, akkor a kérvényezőknek még adunk két percet, és majd ezután lezárjuk ezt a pontot, és rátérünk a következő pontra, mégpedig eh, Peter Hastings eh, nyilatkozata következik. Köszönöm szépen, eh, rövid leszek. Nagyon rövid leszek, ez nem ö, ö, külügyi kérdés, hanem jogi kérdés. Az izraeli települések palesztin földön nagyon sok terméket állítanak elő, amelyeket az EU behoz, és így részt vesz olyan kereskedelemben, amely illegális módon jött létre olyan földön, amelyet elloptak a tulajdonisaiktól, akiket megfosztottak alapvető emberi jogaiktól. Az Európai Unió legitimálja így tehát Palesztina kolonilazít, gyarmatosítását, és hozzájárul ehhez, segíti fenntartani ezeknek az illegális településeknek a növekedését. Tehát ezeknek a termékeknek a behozatala illegális pont. Úgyhogy nekünk semmi közünk nem kell, hogy legyen, semmi kereskedelmet nem kell folytatni ilyen árukkal. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Peg úr, és rá is térünk a 12-es pontra. Tehát itt most átugorjuk a többi pontot, és a 12-es pontra az jutottunk. Itt Peter Hastings, az Európai Adatvédelmi Biztos nyilatkozata következik, mégpedig itt az Európai Parlament, a Tanács, a Bizottság dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről van szó, és üdvözöljük, örülünk, hogy itt van közöttünk, öné a szó. Uh, Elnök úr, tisztelt képviselők, a petíciós bizottság tagjai, köszönöm szépen, hogy meghívtak, hogy szólhatok most, mégpedig uh, a, a uh, 1044-es rendeletről, illetve annak a módosításáról, és megkapták már Henkis asszonytól a tervezetet is. Ez év júniusában, június 29-én az Európai Bíróság egy nagyon régen várt ítéletet hozott ezzel kapcsolatosan. Ez kulcsfontosságú abból a szempontból, hogyan lehet a leginkább az alapjogokat a személyadatok védelmével kibékíteni, és a megfelelő hozzáférést is biztosítani. A bizottság érvelése különbözik attól az értelmezéstől, amelyet ezzel kapcsolatban a múltban hallottunk. Éppen ezért mi jelenleg egy felülvizsgálaton dolgozunk, amely a háttéranyagot kell, hogy kiegészítse és megfelelő iránymutatást adjon az EU intézmények, testületek számára, hogyan lehetnek transzparensek, miközben tiszteletben tartják az adatvédelmi szabályokat, és ennek a megjelenése még ez év vége előtt várható. Ebben a kontextusban azt szeretném hangsúlyozni, hogy a bíróság ítélete világos, és azonban sok kérdést megválaszolatlanul hagyott, és nem biztosít megfelelő iránymutatást arra vonatkozóan, hogy az EU-s intézményeknek hogyan kell kezelni ezt a kérdést a gyakorlatban. Ennek a fényében mi úgy gondoljuk, hogy megfelelő egyensúlyra van szükség egyik oldalon a nyitottság, másik oldalon az adatvédelem között, és ez csak akkor érhető el a leginkább, hogyha az intézmények proaktív, proaktív megközelítést alkalmaznak a kérdéssel kapcsolatban. Ez azt jelenti, hogy az intézményeknek figyelembe kell venni a nyitottság iránti igényt, mégpedig minél korábbi fázisban, és az egyének számára világossá kell tenni, mielőtt, vagy hát legalábbis mielőtt a személyi adataikat kezelik, hogy ezek az adatok esetleg megjelenhetnek -e nyilvánosan. Ez azt is magában foglalja, hogy az intézmények döntenek a személyes adatok nyilvánosságra hozataláról megelőzően, és nem csak azután, hogy valaki kérte a hozzáférést a megfelelő szabályozás alapján. Nagyon világosan kell elemezni az adatvédelmi szabályokat a többi rendeletben, 35 a 2001-es évből, és ez vonatkozik az adatvédelemre, de az adatvédelmi szabályok sokkal bővebbek, mint sokan gondolnák, és még akkor, hogyha foglalkoznak az ügyel korai fázisban, tehát már akkor biztosítják ezt, akkor a személyadatok nyilvánosságra hozatala csak akkor enged, megengedett, hogyha ez egy arányos intézkedés is egyben, az arányosság elvét is hangsúlyozni kell, és ezt a bíróság is hangsúlyozza egy nagyon fontos ítéletében, amely ma született a Falker Márkus csekke ügyben, és ez pedig nevek és kedvezményezettek nevének a, a nyilvánosságra hozatalával volt kapcsolatos a mezőgazdasági alappal kapcsolatban. Tehát megfelelő egyensúlyra van szükség a közérdek és a magánérdek között. Ez megfelelő elemzést tesz szükségessé, minden körülmény mérlegelését szükségessé teszi az adott esetben. Azonban a rendelet felülvizsgálatát illetően azt lehet mondani, hogy egyre nagyobb a az egyetértés, és ez megfelel a mai ítéletnek, a bizottság, a parlament és a tanács egyre inkább egyetért, hogy számos helyzetben a megfelelő egyensúly az éppen, hogy a, a nyilvánosságra hozatalt segíti elő. Tehát, hogyha az adat az szakmai élettel kapcsolatos, például egy szakértőnek a neve egy kutatási eredménnyel kapcsolatosan, vagy hogyha egy jogi személlyel kapcsolatos ez a név, amikor az ebéli minőségében cselekszik, akkor természetesen nekik el kell fogadni, hogy a közvélemény jobban érdeklődik irántok akkor, hogyha ebéli minőségükben jelennek meg, mint ahogyan azt az eseti döntések mutatják, és ezzel kapcsolatban már számos ítélet is született tehát ez olvasható sok esetben, vagy az interneten is megjelenhet a név. Tehát véleményem szerint azonban akkor, hogyha az adott körülmények azt mutatják, hogy, hogy árt a nyilvánosságra hozatala az adott személynek, akkor ettől tartózkodni kell, mm, és ezeket a szempontokat szem előtt kell tartani, ezeket az általános szempontokat tehát szem előtt kell tartani, amikor proaktív módon próbálnak eljárni az intézmények, és ezek az intézmények már most is kötelezettséget vállaltak a proaktív szempont mellett, és ez a nyitottságból következik, a megfelelő kormányzás elvéből következik, és ezt az EU szerződés egyes cikke rögzíti, és a 15-ös cikk az Európai Unióról, Unió működéséről szóló szerződés. Tehát proaktív megközelítést kell alkalmazni, és ezt az Európai Ombudsman is hangsúlyozta éppen az Önök bizottságában szeptember 29-én egy beszédében, amikor a megfelelő rendeletről gondolom, hogy az intézmények, remélem, hogy az intézmények mindent meg fognak tenni annak érdekében, hogy megfeleljenek ennek a kötelezettségüknek. A parlament, a tanács és a bizottság meg kell, hogy nézzék, hogyan lehet ezt a legjobban megvalósítani megvalósítani, de a proaktív megközelítés az nem könnyen valósítható meg, a polgárok ezt nem tudják könnyen kényszeríteni, ezért jogot kell, hogy kapjanak, hogy a, a, a nyilvános hozzáférés biztosított legyen számukra, hogyha ö, ö, ö, ilyesmire kerül sor, és ez a jog szerepel az adott jogszabályban. Az Európai Bíróság ítéletében a hozzáférés a személyi adatokhoz úgy tűnik, hogy eléggé korlátozott körülmények között valósítható meg, és lehet, hogy a gyakorlatban nehéz ezeknek megfelelni. Még akkor is, hogyha valaki hozzá akar férni az adathoz, akkor ennek megfelelő igazolást kell előadni, megfelelő érvelést, amelyel bizonyítja, hogy szükség van az adott adat nyilvánosságra hozatalához. És hát ez az, amit a transzparencia is jelenthet. Általános szabályok ebben az esetben nem elegendőek. Tehát ez lenne az első reakció, és én azt gondolom, hogy a bíróság ítélete meg eh, erősíti, hogy milyen fontos a eh, hozzáféréssel kapcsolatos szabályozás eh, felülvizsgálata, és a jogszabályalkotás feladata, hogy sokkal lényegesebb iránymutatást adjon. Én ezt a magam részéről kulcsfontosságúnak tartom, hogy módosításra kerüljön a rendelet, a, mégpedig oly módon, hogy a polgárok lehetőséget kapjanak, járuljanak ahhoz, hogy hozzáférjenek azokhoz a személyes adatokhoz is, amelyeket nem hoztak nyilvánosságra, de amelyeknek a nyilvánosságra hozatala ö, ö, nem felelne meg a megfelelő mérlegelésnek, ö, hogy most ő kinek az érdekeit szolgálja ilyen helyzetekben, tehát akkor hogyha az adott adat csak a szakmai élettel kapcsolatos, más a helyzet, vagy hogyha a jogi személy ebéni minőségében cselekszik, akkor a hozzájárulásra szükség van, de itt nincs, nem lenne szükség különös indoklásra. Éppen ezért a Bavarian Lager ítélet után, amelyről beszélek, komoly okok álltak elő, hogy itt módosítás történjen, és a módosítás, amelyet a parlament a plenáris jelentésében 2009 márciusában előterjesztett, az éppen ezt célozza, nagyon világos és szubstanciális iránymutatást ad, és lehetőséget arra, hogy érveljenek az ombudsman és a bíróság előtt megfelelő módon. Itt tehát a közérdek és az egyéni érdek mérlegelése a meghatározó. A LIBE is készített egy jelentést 2010 májusában, és ez is megerősítette ezt a módosítást. Véleményem szerint ez a módosítás, amelyet javasolnak, és az utolsó verziója, amit mi láttunk júliusban, ez jóvolást jelent a bizottság javaslatához képest, de nem tükrözi a megfelelő egyensúlyt. A transzparencia és a magánérdek ütközésében. Tehát én azt ajánlom a petíciós bizottságnak, hogy támogassa a módosítót a 2009 márciusi parlamenti plenárison elfogadott jelentésben, és azt, nem élben a júliusban, ezért júliusában került elfogadásra a Libe bizottságban, és hát ez az én véleményem, ha kérdéseik vannak, szívesen válaszolok most is, és a, a, az ülés után is. Köszönöm szépen. Érdekes volt hallani Péter Hastings urat. Nem tudom, hogy a képviselő kollégák kiválnak e szólni ezzel kapcsolatban. Gröni asszony. Oui, merci, monsieur le président. Merci, monsieur... Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm Hastings úrnak is, hogy eljött a felkérésünkre, és sajnos a kollégáim most nem tudtak mind itt lenni, pedig nagyon érdekes téma nyilvános hozzáférés a dokumentumokhoz, de a kérdését továbbítom majd. Lenne egy kis kérdésem, még, még pedig a Lager ügyel kapcsolatban. Ugye itt az egyensúly eh, kérdése, tehát adatvédelem részről pedig áttekinthetőség Bavaria Lager ügyben. Nem szükséges -e egy pontosabb eh, fogalom meghatározás arra, hogy egyáltalán mit, jele, mit értünk itt dokumentumok, és mit értünk nyilvános hozzáférés alatt, illetve mi az, ami a magánszféra ebben az esetben. Nem kellene ezt a szöveget akár ebből a szemszögből is még egyszer átdolgozni? Hadd válaszoljak angolul, ha már tolmácsolnak itt mindenféle nyelveken. A dokumentum definíciójának kérdése is része a felülvizsgálatnak, és én tudom, hogy az ombudsman is kritizálta többek között a bizottság javaslatát az új definícióval kapcsolatban, hogy most akkor ez csökkentheti-e, szűkítheti -e az egész rendelet hatáját. Én egyetértek ezzel a kritikával. Nem látom szükségét annak, hogy újra definiáljuk a dokumentum kifejezést, amikor arról beszélünk, hogy a személyes adatokat hogyan kell ezekben kezelni. Második dolog, a bíróság nagyon világosan kimondta, hogy a jelenlegi kivétel magában foglalja a hivatkozást az adatvédelmi szabályokra, arra a rendeletre, és első látásra ez fontos az adatvédelmi biztos számára. A gond az, hogy a gyakorlatban ez nagyon bonyolult helyzetet állíthat elő, sok kérdést vet fel, és ezeket mind-mind részletesen meg kell vizsgálni, és ezek között a kérdések között ott van az, hogy a kérvényezőnek demonstrálni kell, hogy miért van szüksége erre az információnak, erre az információra. És a gyakorlatban ez, hogy úgy mondjam, sok bizonytalanságot eredményez, sok munkát, és valószínűen ö, aránytalan végeredményt ö, eredményez, és ez nem segíti elő a megfelelő egyensúly kialakítását. A bíróság nagyon világos döntést hozott, de nem ad iránymutatást arra vonatkozóan, hogy ezt a nehéz feladatot hogyan lehet elvégezni. Az adatvédelmi rendelet az strukturális helyzetekre ad megoldást általánosságban is. Ez a rendelet, ez a rendelkezés pedig egy olyan kérdés, amely csak bizonyos körülmények között áll elő a végén, de nem arra van, hogy megadja a választ, a, a kiegyensúlyozott megoldásra a hozzáférést illetően. Tehát én azt mondom, hogy legyen alapvető iránymutatás ebben az ügyben. Köszönöm szépen. Hastings úr, egyéb kérdés? Igen, nincs? Hát akkor Köszönjük szépen, hogy eljött hozzánk, nagy erőm volt számunkra, és reméljük, hogy látni fogjuk a jövőben is. Köszönöm. Rendben. Akkor folytassuk a napi rendünkkel. A tízes ponttal folytassuk a munkát. Joris den Blanken nyújtotta be ezt a petíciót, valószínűleg holland állampolgár, és de, de valóban ő holland állampolgár, és 17 további személy írta alá, itt Lengyelország középső részén található Tomislavicében tervezett bányászati projektről van szó. Önél szó. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Tisztelt bizottsági tagok, nagy megtiszteltetés, hogy szólhatok önökhöz a mai napon. Köszönöm a meghívást. A Greenpeace globális környezetvédő szervezet. És globális megoldásokat szorgalmazunk a környezetvédelmi szennyezések ellen. Lokális, helyi kezdeményezéseket is támogatunk. Ide tartozik a Tomislavicei projekt, és most a lengyelországi Greenpeace nevében Ivo Vusnak adom át a szót, hiszen ő felelős a Tolopicei bánya projektért. Köszönöm. Kedves bizottsági tagok, én is köszönöm, hogy meghívtak, hogy ma önökhez szólhassak. A petíció számos kulturális, gazdaság és ökológiai problémával foglalkozik és a miszvovicei szén fejtővel függenek ezek össze. 2008-ban eh, már felszólaltunk eh, a szén bányászat ellen. Itt számos család eh, is aláírta a projektet, hiszen itt az élő környezet szenved a bányaprojektől az emberek egy hangon szólnak itt a külszíni fejtés ellen, amely fenyegeti hazájukat, kulturális értékeiket. Számomra az egész cimi, civil társadalom az európai értékekért és törvények betartásáért harcol. Lengyelország központi részében egy Natura 2000-es terület található, és nagyon sok veszélyeztetett faj életeréről van szó. Nagyon fontos hely a lengyel kultúra és történelem számára is. A Gopló tó, és uh, itt az emellett lévő városok például Nagy Kázmér lengyel király kastélya is veszélyben van. Számos uh, tudós polgármester, NGO-k, polgárok, termelők mind-mind tüntettek az elmúlt három év, évben a Miszfovicei bánya ellen. Itt bírósági útra is terelték az ügyet, és a lengyel parlamentben is téma. Az összes fáradozás ellenére a lengyel állami szervek engedélyezték a külszíni fejtést a tudományos vélemények ellenére, melyek értelmében a Gopló tó és az azt körülvevő élettér maradandó károsodást szenvedhetne. Itt mindenképpen figyelembe kell azt is vennünk, hogy a belvíz témája is aggasztó lehet. Az összes meglévő külszíni fejtés példája elrettentő, hiszen szennyezik a vizet, rombolják a környezetet. Tehát nem csak a természet, de a turizmus, a mezőgazdaság eh, is szenved. A környezeti katasztrófáról a lengyel média is beszámolt. A külszíni fejtésből származó szén eh, 50 millió tonna széndiokszidot bocsát majd ki a hőerőműből. Az Európai Bizottság eh, jelezte, hogy a lengyel hatóságok esetleg megsértik az európai jogot. Az európai habitat irányelv is eh, csorbát szenved, hiszen eh, számos növény és állatfaj veszélybe kerül. A lengyel kormányzat azonban nem törődik a figyelmeztetésekkel, és építik a bányát. Könnyen megtörténhet, hogy a befektetést akkor állítják le jogi eszközökkel, amikor már felépült, és amikor már káros hatással van a környezetére. Lengyelország energia gazdaságában kihívások vannak. A lengyel gazdaság függ a széntől és a barna széntől. Azonban eh, át kellene gondolnunk ezt a politikát, és egyre inkább megújuló energiaforrásokra kellene a hangsúlyt eh, helyezni. Ez eh, a külszíni fejtés nagyon jellemző a jelenlegi helyzetre. Itt oligopóliumok jelennek meg a piacon, amelyek minden áron védeni akarják saját érdeküket az élővilággal szemben. Az Európai Parlament választathat a kérdésekre. Arra szólítjuk fel a lengyel politikusokat, hogy tartsák be az európai jogot, a bizottságot azért szólítjuk fel, hogy hasson oda, mielőtt túl késő van. Nagyon szépen köszönöm figyelmüket, és azt is szeretném elmondani, hogy minnyájukat meghívom, hogy nézzék meg, hogy néz ki ez a szétrombolt, veszélyeztetett terület és találkozzanak azokkal az emberekkel, akik ellenzik ezt a veszélyes projektet. Köszönöm szépen. Klos, Koszloszka asszony a bizottság részéről. Köszönöm szépen. Mindenek előtt szeretném kihangsúlyozni, hogy a bizottság válaszában korlátozni fog a projektre, és pedig a lengyel energiaszektor modernizációjának tekintetében. Ez a konkrét projekt és a bizottság kompetenciája néhány ponton összefüggenek. A kérvényező elmondta, hogy már panaszt tettek a bizottság ellen, a projekt ellen. És számos esetben kértünk a lengyel hatóságoktól tisztázó válaszokat. A lengyel hatóságok válasz leveleiben informálta a bizottságot, ám a bizottság nem volt elégedett a lengyel hatóságok válaszával. Úgy vélik, hogy nem végeztek megfelelő vizsgálatokat és a vizsgálatok a Habitat irányelv hatos pontját nem veszi figyelembe. Ez pedig a 93 per 42-es be is ütközik. Ez alapján a bizottság júniusban már a lengyel hatóságokat még egyszer ismételten kérte, hogy válaszoljon a bizottság agájaira. Augusztus 25-én a bizottság megkapta a lengyel hatóságok válaszát, amelyeket vaskos dokumentáció kísért. Nagyon konkrét technikai érvelést is küldtek a lengyel hatóságok hidrológiai elemekkel dúsítva. Ez a dokumentáció és a lengyel eh, hatóság válasza pillanatilag a bizottság vizsgálatának tárgyát képzi. A bizottság tisztában van azzal, hogy eh, aggasztja a projekt a helyi lakosokat. A bizottság tisztában van a kérelem benyújtójának eh, álláspontjával. Szeretném őt is és a bizottságot is biztosítani, hogy amikor formálisan válaszolunk Lengyelországnak, ez egy alapos vizsgálat után történik meg. Tehát nagyon alaposan szeretnénk a lengyel hatóságok válaszát megvizsgálni. Nem tudom, hogy a petíció benyújtója még szeretne feltenni kérdéseket. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen. hogyha kérték a lengyel kormányt, hogy tájékoztassa önöket, és erre még egyelőre nem kaptak választ, akkor hagyjuk nyitva ezt a petíciót, és várjuk meg a lengyel kormány válaszát. Annak érdekében, hogy a kérvényezők aktívak válhassanak. Ez egészen röviden. Nyitva hagyjuk a petíciót, de szeretném tudni, hogy a projekt hogyan eh, zajlik. Tehát a lengyel állam elküldte a válaszait, de szerintem az ilyen jellegű intézményekre vonatkozó támogatást eh, meg kellene szünt. Ez nem modern technológia, európai pénzek pénzeket használnak fel, nagy pénzeket használnak fel, és hogyha tényleg akarunk valamit tenni az energia és a munkahelyek tekintetében, akkor ezt valahol a megújuló energiaforrások támogatásával kell tennünk. Tehát szeretném megkérdezni, hogy milyen az EU-s szubvenció helyzete. Köszönöm szépen, Margaret. Egy percet kap a petíció benyújtó és egy percet a bizottság képviselője. Nagyon rövid leszek, nem tudunk róla, hogy hogy zajlik. Természetesen jóvá hagyták a központi szervek ennek az építését, de nem tudom, hogy itt Európai Uniós pénzekről szó van-e. Igen, petíció benyújtója. Köszönöm szépen a kérdést. Az egész projekt állami projekt, mivel a bányavállalat, amely ezt a küzni fejtést most készíti, teljes mértékben állami. De van még egy kérdés? Más külső pénzügyi támogatásról is, amelyekkel rendelkezhet a projekt, további kutatást kérünk, hogy milyen külső támogatásban részesül a projekt. Köszönöm. Akkor folytatjuk majd a munkát ezzel a petícióval. Megvárjuk a lengyel hatóságok válaszát, és ezután pedig utána folytathatjuk. Igen? A következő. Punto número 11, presentada por Nieves Ibeas Vuelta. A következő pontunk a 11-es, Nieves Ibea Suelta nyújtotta be, ez az 1680 eh, per 2008-as számú petíció, itt az Ebró folyó, a Ter és a Lópregát folyók vízgyűjtő medencét összekötő vízelvezetésről van szó. Hát kérdezem meg, Nieves uh, eh, IBS nincsen jelen, illetve nem, korábban más információt kaptunk, tehát akkor Martinez úr fog a kérvényező nevében szólni. Köszönöm szépen, elnök úr, hölgyeim és uraim! Ebben a petícióban egy szárazság e, időszakból indulunk ki, ami 2007-ben következett be. 2008-ban királyi törvényerei rendeletet adtak ki arra nézve, hogy a Katalóniában a belső vizek kezelésével kapcsolatban Barcelona vízzel való ellátása érdekében. 2008 téli időszakában pedig a központi kormány a katalán régióban királyi törvényerejű rendeletet adott ki, amiben hozzájárult ahhoz, hogy az Ebro deltából a vizet a katalán vízrendszerbe vezesse át, annak érdekében, hogy ellássa Katalániát vízzel, és ez pedig rengeteg problémához vezetett, amik hát nem jól illettek egy ilyen sürgőségi helyzethez, mégpedig itt elsődlegesen elemezni kellene azt, hogy egyáltalán tényszerűen ez a szárazsági időszak mennyire volt erőteljes, és hogy mennyiben kellene egy olyan infrastruktúrát kialakítani, ami lehetővé teszi ezt a vízátvezetést. És nyilván meg kell vizsgálni a megfelelő intézkedéseket, amelyeket Európában és spanyol szinten előirányoztak az ilyen infrastruktúrák létesítésére, amelyeket be kellene tartani. Tehát itt ugye ez egy rövid távú dolog. Előfordul egy-egy ilyen szárazság, ez egy rövid távú dolog, de az infrastruktúra viszont megmarad hosszú távon. És ebben az intézkedésben azt sem vett volt figyelembe véve, hogy a költségeit egy ilyen projektnek ki viselje, tehát egy környezetvédelmi tanulmány nem került elvégzése, és azt sem vizsgálták, hogy a lakosságra milyen kihatása van egy ilyen intézkedésnek. A régió polgári lakosságát sem kérdezték meg, illetve nem is tájékoztatták őket megfelelően. Végső soron elmondható, hogy a regionális politikába történt beavatkozás, és gazdaságosági számítást és környezetvédelmi hatástanulmányt sem készítettek. Tehát egyszerűen királyi törvényerejű rendelet jelent meg, és hogyha ezt figyelembe vesszük, akkor ez alapján május 8-án elkezdték a munkákat, és pontosan akkor mi történt, elkezdett esni az eső. És a kormánya Katalóniának azt gondolta, hogy nem észszerű ezeknek a munkáknak a folytatása. A spanyol kormány azonban folytatta, mégpedig 2008. június 6-án úgy döntött, hogy azok a feltételek, amelyek ennek az alapfeltételét jelentették, már nem adottak. Panaszt nyújtottunk be ez ellen, erre viszont nem kaptunk választ, és nem érkezett reakció erre a sürgősségi helyzetre. És ennek viszont nagyon súlyos következményei lettek, ami az európai jogszabályok alkalmazását is megkérdőjelezték, hiszen a panaszunk beérkezett a petíciós bizottságba, és a panaszunkat ki kellett terjesztenünk, hiszen júniusban, tehát az után, hogy a miniszterek tanácsa kijelentette, hogy ez a törvényerei rendelet már nem jogérvényes, ezt követően Stavros Dinos a környezetvédelemért felelős biztos, úgy határozott, hogy ebben a hónapban az Európai Bizottság nem kapott egyáltalán a spanyol kormánytól erről a helyzetről információt, tehát az a véleményünk, hogy a környezetvédelmi hatástanulmány hiányában az nem adott a környezetvédelmi irányelvnek való megfelelés, és éppen ezért az Európai Bizottságnak eh, ki kellene mondania, hogy ez a projekt nem jogérvényes, eh, mert hiszen tulajdonképpen ez a eh, királyi törvényerejű rendelet ezt törvényerejű, és ez viszont nem került közlésre a bizottsággal. Végül is ö, olyan döntés született, hogy ez az átvezetés, vizelvezetés végül is nem történik meg, mert hiszen a törvény erejű rendelet felfüggesztésre került, tehát gyakorlatilag úgy tűnik, hogy jelen pillanatban nem állna fenn jogsértés. Azonban mégiscsak fennáll ez, és elnézését kérem csak, mert hogy 12 óra 30-tól a tolmácsoknak megkezdődik az ebéd szünete, tehát tulajdonképpen a tolmácsok már el is mentek szinte az ebéd szünetükre, tehát kérem, hogy foglalja röviden össze. Tehát itt arról van szó, hogy a bizottság szemet húny egy jogsértés felett, hiszen létezik ez a törvény erejű rendelet, ami továbbra is beletartozik a spanyol jogszabályokban most, hogy ez alkalmazásra kerül, vagy nem, ez függetlenül ettől létezik ez a rendelet, tehát a tagállamok nem tesznek semmit az ellen, hogy a veszélyeztetésre kerülhet ez az irányelv. És másrészt pedig az Európai Bizottság a lépéseket tett a közösségi jog javítására, és közlési jogot íz, ír el ez elő, tehát mielőtt egy ilyen helyzet alakulna ki, tájékoztatást kell nyújtani az Európai Bizottság számára. Egyszerűen számunkra nem érthető, hogy az Európai Bizottság miért nem tett proaktív lépéseket hiszen rengeteget beszélünk a kampániában a hulladékártalmatlanításról, vagy a városok védelméről Spanyolországban, és egy sor más téma van, amit nagyon sürgősségi jelleggel kezelnek itt, de akkor nem értem, hogy az Európai Bizottság ebben a témakörben nem vált aktívvá. Lehet, hogy nem olvastak újságot, nem váltak proaktívvá. Tehát akkor talán itt abba is hagynám, de nem értem ezt. A bizottsági a szó, megadom a szót. Nem kell csinálni, Éva, nem tettes érdekét. Ja